Okay, yes, <clears throat> absolutely, absolutely. Um, time to start. We have uh, two very important hearings um, today. First of all, we need to adopt a... Hölgyeim és uraim, két, egy nagyon fontos ülésünk uh, van. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése, természetesen papírmentesen működünk, mint mindig. Nagy megtiszteltetésemre szolgál, hogy mai vendégeinket üdvözölhetem. Elsőként mindenek előtt Alexander Dobrintot, aki a Német Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúrális Miniszter. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat.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 A környezetbarát kibocsátás, vagy az emissziócsökkentés témája mindannyiunk számára fontos, ezért fogadtam el örömmel a meghívásukat erre a mai meghallgatásra. Egy olyan témáról van szó, amely nem csak egy tagállamot érint, hanem azt hiszem elmondhatjuk természetes módon az Európai Unió egészét. Rögtön azután, hogy az amerikai hatóságok a volkswagen kapcsolatos vádaikat nyilvánosságra hozták, rögtön felléptünk ez ügyben, hogy a végére járjunk ennek az egésznek. A szövetségi kormány, amint tudomást szerzett 2015. szeptemberében erről, akkor rögtön megtettük a szükséges intézkedéseket. Eine Untersuchungskommission. Rögtön az első hétvégén összehívtam egy szakértő vizsgálóbizottságot a Szövetségi Közlekedési Minisztérium szakértőnek bevonásával, hogy gyárjunk tényleg a végére, hogy mi igaz ezekből a vádakból, illetve a német közúti közlekedésért felelős hivatal azonnal vizsgálódni kezdett a Volkswagen gyárakban, mind Németországban, mind külföldi gyárakban. A szövetségi közlekedési hatóság az Euró 5-ös és az Euró 6-os normákat megvizsgálta. 53 különböző gépjárműt vizsgált eh, meg. 2015. októberében arra szólítottuk fel a volkswagen hogy a különböző eh, ilyen csaló berendezéseket azonnal eh, vezesse ki, hiszen ezzel tulajdonképpen becsapja az ügyfeleit, és ez tarthatatlan. A gépjárművek visszahívására köteleztük a Volkswagen-t millió számra hívtak vissza gépjárműveket. A Volkswagen Amarok az egyik ilyen modell, amely Európában leginkább érintett. Természetesen további intézkedéseket is hozzunk egész addig, amíg megbizonyosodunk arról, hogy valóban a fogyasztói jogok nem sérülnek. Úgy érezzük, hogy mindenképpen garantálnunk kell, hogy ez ne okozzon kárt a fogyasztók számára, a gépjárművek módosítására szükség van, főként a széndiokszid kibocsátás tekintetében, illetve a fogyasztás és más paraméterek tekintetében, amelyek az eredeti típus jóváhagyás egyik alapvető feltételét képezték, ezek tekintetében nagyon komoly módosításokra van szükség. 60 háromszor ülésezett ez a vizsgáló bizottság, egy átfogó jelentést készítettek, amelyet be is nyújtottak, ez mindenki számára elérhető. A nitrogénoxid kibocsátás mérésének valós körülmények közötti mérésének számos eh, módja van. Eh, több ciklust, eh, a mérési ciklust is bevezetek már, de a Volkswagen saját maga is módosított ezen a mérési cikluson, de az emisszió mérési rendszerek és ciklusok hatékonyságát többféleképpen lehet vizsgálni. Itt van például az a termál ablak, amely azt vizsgálja, hogy valós körülmények között mennyire befolyásolják más tényezők a mérési eredményeket. Úgy éreztük, hogy fontos ezeket újra gondolni. Fennállt a kételj azzal kapcsolatban, hogy a motor védelem elegendő ok volt-e, és a vizsgáló bizottság felszólította a gyártókat arra, hogy intézkedjenek, hogy az úgynevezett termú ablakot, illetve ennek használatát csökkentség. Németországban azt nyilatkozták a gyártók, hogy javításokat fognak végezni, az vonatkozik a Volkswagenre, a Mercedesre és a Porsche-ra is. Egy szerviz, szervizakció keretén belül visszahívtak egész Európában autókat. Itt is vizsgáljuk azt, hogy a javított csökkentési tevékenység tényleg hatékony volt-e. Amennyiben ezek meggyőzőek, akkor nem lesz semmilyen kétel a jóváhagyható koncepciók ellen. Német szempontból jobban hagyott autók esetében úgy tudjuk, hogy itt nem volt a külföldön gond, de a Renault esetében a külföldi jóváhagyó helyekkel kell konzultálni. A vizsgálatunk eredményeiről mindenkit tájékoztattunk, ahogy említettem, történt visszahívás és És pontosan ezt a célt szolgálták a, az előírások. Három részre osztjuk az autókat. Az első rész az, az autók, amelyek nem mutatnak semmilyen feltűnő jelenséget, vagy ahol technikailag hihetelesen ö, magyarázzák meg a dolgokat. A második csoportba tartoznak azok a, az autók, amelyek olyan értékeket mutatnak, amelyek technikailag nem magyarázhatóak, olyan autók, tartotnak, autók tartoznak ide, amelyek termoablakot alkalmaznak, és ahogy mondtam, itt visszahívás történt már. kettes autócsoportnál az ígéretek az autógyártók részéről, ott, ahol német illetékesség van, ott az optimalizálás után lényegesen kevesebb az NOx kibocsátás, és ezért ezt az intézkedést azonnal a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez lehet számolni. A hármas autócsoportban vannak olyan autók, ahol nem megengedett kiktató berendezés van, ide tartozik a Volkswagen koncern autói, Ezzel az átfogó jelentéssel amit létrehoztunk, és az intézkedéssel, amiket elmondtunk, sokkal tovább mentünk, mint más európai országok. Vannak olyan európai országok is, amelyek már foglalkoznak vizsgálatokkal, és a jelentéseket nyilvánosságra is hozták, de vannak olyanok is, ahol még nem hozták nyilvánosságra a vizsgálatokat. Van egy intézkedési katalógus, amit végrehajtunk, ez csak nálunk létezik, ha jól tudjuk, és ennek vannak következményei is. Azonnali intézkedések történtek, hogy el lehessen kerülni a meg nem engedett kiiktató berendezések alkalmazását, és jó lenne, ha máshol is így intézkednének. Ezen azonnali intézkedésekhez tartozik az is, hogy a típusjóváhagyás megadásakor a gyártónak nyilatkoznia kell arról, hogy van motorvédelmi berendezése-e vagy nincs, hogyha alkalmaznak ilyet, akkor a gyártónak a konkrét funkciót a szoftveren belül nyilvánosságra kell hoznia, meg kell mutatniuk azt, hogy ez a motorvédelmi rendszer hogyan is működik, és ezt ellenőrizzük is, vagyis nyilvánosságra kell hozni a motor szoftvert, és ezt már a KBA a típusjóváhagyás kapcsán követeli. A hónap elején egy úgynevezett dopingteszt jött létre az autók esetében, itt a PEMS berendezéseket vizsgáljuk. Európai szinten a, a típusú behagyási teszteket, illetve azt, hogy milyen megengedhető, nem megengedhető motorvédelmi rendszerek vannak, ezeket a kérdéseket tisztázni kell és javulni, javítani kell. Van néhány lényeges pont. Az első az az, hogy véleményünk szerint a vizsgálat mércéjének a technika állásának kell lennie, közösen azon kell lennünk, hogy az ötös cikket alkalmazzuk az ide vonatkozó európai jogszabályból. Ezt úgy kell javítani, hogy a technikát lehessen mérceként alkalmazni, és azok a kivételek, amelyeket a motorvédelemmel lehet magyarázni, azokat nagymértékben csökkenteni kell. Egyértelműen ki kell mondani azt, hogy a jelenlegi formájában a cikk túl sok játéteret biztosít a legrosszabb mérnök is akár, vagy akár a minőségileg legrosszabb motor előállító is a legtöbb kivételt alkalmazhatja, erre igényt tarthat, ezzel ellen fel kell lépni, és ezeket a kivételeket nagymértékben csökkenteni kell. Második pontunk, az EU bizottságnak azon kell lennie, hogy a típusjóváhagyási hatóságokat lehet, jó típus jóváhagyó hatóságnak lehetővé tegye azt, hogy nyilatkozatot kérjenek a motorokkal kapcsolatban az előállítóktól. Ha ezt Németország meg lehet tenni, akkor máshol is meg lehet ezt tenni. Mindenképpen a szoftvert ilyenkor nyilvánosságra kell hozni, és a típusjóvá hagyó hatóságnak ezeket ellenőrizniük kell. Harmadik pont. Üdvözöljük és támogatjuk azt, hogy legyen egy információs csere fórum EU szinten. Ennek a fórumnak rendelkeznie kell azzal a kompetenciával, hogy a járművek nem konformitása esetén el tudjanak járni, és visszahívhassanak, felmondhassanak bizonyos intézkedéseket, egyfajta clearing helyre van szükség, ahol a különböző vélemények tekintetében döntést tudjanak hozni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Ja, um, uh, Köszönjük, miniszter úr, ezt a nyitó nyitóbeszédet, hogy hogyan tudunk változtatni a jövőben a jogrendszeren. Rögtön a koordinátorokhoz fordulok, elsőként Karin szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm miniszter úrnak is. Egy általános jellegű kérdésem lenne. Nem tudom, hogy a tolmácsolást hallja-e. Az egyes csatornán. Nummer 1 a német csatorna. I'll speak in English. De angolul fog beszélni. Okay. Nem bánja. General question. Uh, I'm, I'm listening to your um, tehát egy általános jellegű kérdésem lenne. Érdeklődve hallgattam a hozzászólását, és azt beláthatjuk, hogy ez egy roppant bonyolult kérdés, nagyon sok érintett fél van. A tesztelés, a utólagos tesztelés, lehet, hogy a jogszabály sem mindig világos, legalább egy cég megsértette a jogszabályokat, és hát legalábbis megkérdőjelezhető optimalizálást alkalmaztak más cégek. Van egy általános kérdésem. Hogy merült fel ez a probléma? Hogy kerültek dízelautók Európában az útra? Ez geehrter Kollege, Kedves kolléga, felmerül a kérdés, mint minden szabályozás esetében, ami eddig létezett és lehetséges volt, hogy hogyan lehet az, hogy egy vállalat ilyen mértékben tudott manipulálni. Ezt arra tudom visszavezetni, hogy a szabályok túlságosan kevéssé voltak egyértelműek. Számomra világos az, hogy a Volkswagen manipulált, itt egyszerűen csalásról van szó, de a kérdés az az, hogy mi van azokkal az autókkal, ahol kételyek vannak azt övezéen, hogy a termoablak, amiket az imént le- leírtam, hogy a képvis... mindenképpen meg kell találni a megoldást arra, hogy ezt a lehetőséget hogyan tudjuk korlátozni, Kárin szó. Csak öt percem van, ezért szakítottam félve. A kérdés az az, hogy egyáltalán miért van ilyen sok dízelautó az utakon? Ez, a, ez az én kérdésem igazából. Miért ülünk itt egyáltalán? Az Egyesült Államokban nincs dízel, csak a benzinmotor van. Az, mi az ön véleménye erről? Válasz. Már nagyon régóta beszélünk a klímavédelemről, és a dízel technológia lényegesen kevesebb CO2 kibocsátáshoz vezetett, mint a technológia, és szerintem ebből adódik az is, hogy ennyire felfutottak a dízelautók, ahogy ezt láthattuk Karinsz úr. Igen, ez igaz, hogy a klímapolitikánk miatt támogattuk a dízel technológiát. Az tudomása szerint a múltbeli tapasztalatok alapján, a technológia alapján tudták-e azt, hogyha a dízel technológia még jó is a CO2 kibocsátás szempontjából, vannak problémák az nox el azzal a kibocsátással, ami számunkra emberek számára veszélyes. Megismételni a kérdését? Valószínűleg a német tudásom eh, miatt van ez. Tehát a dízel az jó a CO2 kibocsátás szempontjából, viszont az NOx szempontjából nem annyira jó. Nem tudom, hogy a, a NOx, NOx, a NOx, NOx, hogy hívják ezt németül? NOx ezek a veszélyes ki, anyagok. Ezek, ezek választ. Hogyha megnézzük az elmúlt tíz évet, az euróosztályokat, illetve a határértékeket, akkor a politikának összességében, és itt európai jogról beszélünk, az, arra koncentráltunk, hogy ezeket a határértékeket e, szigorúbbá tegyük. Az Euró 6 irányába az út, az Euró dízel irányába mindig is az alacsonyabb határértékek irányába mutatott, és javítottuk a felülvizsgálatot, viszont azon kell lennünk, hogy a csalást ne tegyük olyan könnyen lehetővé, de alapvetően egy relatív közös megalapodás van abban, hogy arra ügyelnünk kell, hogy mindig is tisztábbak legyenek az autók. Ez az a cél, amit követünk, és nagyon fontos az, hogy a mérési technológiával a valós vezetési környezetet szeretnénk leképezni. Schönen guten Morgen! Ertog úr, köszönöm szépen, üdvözlöm miniszter úr, örülünk, hogy itt van. Voltak más példák is arra, hogy so, sokáig nem jött el valaki, ezért is köszönöm, hogy itt van, öt percem van csak, és ezért kérném, hogy konkrétan válaszoljon nekem. Több német média cikkezett arról a héten, hogy a csoportos perek ellen szólalt fel. Önök, ön azt mondta, hogy semmi gondja a fogyasztóvédelemmel, de ezt az eszközt, ezt a csoportos panasszal való élést, azt nem tartja jónak. Szerintem pont ez a probléma ezen a területen. Also Mi eh, támogatjuk a fogyasztóvédelmet, és eh, ezért is léptünk fel először aktívan, és azon voltunk, hogy a járművek esetében, a Volkswagenek esetében, Németországban és Európában eh, olyan állapot jöjjön létre, hogy, eh, az, hogy tényleg valós eh, adatokkal adják el ezt a vevőknek, és ne származzon kára a vevőknek ebből. A német kormány a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak eh, írt egy levelet ezzel kapcsolatban, és volt egy általános megfogalmazás, hogy a csoportos panaszok esetében úgy éreztük, hogy ezeknek nincsen semmi keresni valója ezzel kapcsolatban, nincs itt semmilyen fajta törvényjavaslat, amelyre koncentrálhattunk volna. Nincs meglapadás a koalíciós szerződésben sem erről tehát összességében nincs semmi gondja a csoportos paraszokkal szemben. Amennyiben lesz egy törvényjavaslat ezzel kapcsolatban, akkor ezt ellenőrizzük, megvizsgáljuk, de itt ezen a ponton nem tartjuk helyesnek, mert nagyon régóta zajlik a vita ezekről a csoportos panaszokról, a különböző politikai pártok között is van erről a vita, nagyon-nagyon régóta zajlik már erről a vita. Felmerül a kérdés, persze mondja Ertog úr, hogy ezek a csoportos panaszoknak mi a köze a jogakotáshoz, de minden esetre köszönöm a válaszát. A második kérdésem, miniszter úr, a válaszaiban az utólagos tesztekkel kapcsolatban Németországban azt mondta, hogy mi vizsgálatokat folytattak ezzel kapcsolatban. Cinke úr a német hatóság részéről azt mondta, hogy csak az NFZ-t tesztelték. Mit gondol ön az elmeített vizsgálatról? Van-e erre jogi alap? A jelentésünkben elmondtuk azt, hogy a vizsgálatokat hogyan folytottuk le. És itt nem csak az európai jogról volt szó, a méréseinket mind hideg, mind pedig meleg helyzetben elvégeztük. Megvizsgáltuk azt, hogy mi van, hogyha hőmérséklet különbség van, mi van, hogyha gyorsabban hajtanak, tehát mindent bemutattunk grafikonok formájában is, ezteket láthatják a vizsgálati jegyzőkönyvekben is, ezeket nyilvánosságra hoztuk. Ez az elmélyített vizsgálat, amelyet elvégeztünk és dokumentáltunk. dokumentáltunk. És mi a jogi alapja ennek? A jogi alapban lehetőség van arra, hogy a NFC vegyük figyelembe, de voltak olyan kételjek is, hogy manipulációk voltak, ahogy azt Amerikából megtudtuk, és másfajta mérési eljárásra volt szükség. Miniszter úr, Kréfeldben született egy döntés, bizonyára ismerik ezt a bírósági döntést, a Volkswagen botrány kapcsán itt elég rossz eredményt kapott az ön hivatala. A döntés magyarázatában az áll, hogy a KBA az eredeti jóváhagyá, típus jóváhagyásnál kudarcot vallott, nem ismerték fel a manipulált szoftvert, és a későbbiekben sem volt a KBA aktív ezen a területen. Mi az ön véleménye erről? Válasz. Nagyon sok döntés van, határozat van, amely különböző dolgokat mond ki. Vannak olyan ítéletek is, amelyek még nem születtek meg, és számunkra világos az, hogy a hivatalunk a feladatát jól ellátta a jogi kereteken belül, és jelenleg most foglalkozunk ennek az ügynek a feldolgozásával. Érdekes az, hogy az ítélet más eredményre jutott. Hát nagyon sok ítélet van különböző eredményekkel, lesz még más ilyen ítélet is, és majd az ítéletek végén tudunk valamit mondani, de egyértelmű az, hogy nagyon különbözőek az ítéletek értékelésüket illetően. Köszönöm szépen. Herr Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy itt van először, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy néhány dolgot tisztázott. Először is azt, hogy a Volkswagen manipulációja nem jellemző a német autógyártásra. Gyakran ezt elfelejtjük itt ebben a szakbizottságban. Másrészt örülök annak, hogy a dízel szerepét a klímavédelem szempontjából kiemelte. Úgy vélem, hogy ez is nagyon fontos. Harmadsorban pedig azt is jónak tartom, hogy a csoportos panaszok esetében nem esett abba a kísértésbe, hogy ezt elfogadja. ami ahhoz a párthoz tartozunk, amely az amerikai jogi rendszert egy kicsit próbálja a távol tartani, főként ilyen esetekben. Lenne egy kérdésem konkrétan. Leszögezte azt, a közlekedési miniszterek tanácskozásán, hogy az európai előírások túlságosan homályosak. Ezt Heugen úr is megerősítette, és más képviselő is a német autóiparnak. A kérdésem az az, hogy mit tehetünk azért, hogy pontosabbak legyünk, és Bienkowska asszonyhoz hasonlóan gondolkodik-e, aki úgy gondolja, hogy mindennek megvan a maga helye, és ezek az irányelvek eléggé pontosak. Válasz. Köszönöm szépen. Nem, nem hiszem, hogy minden a helyén lenne, és eléggé pontosak a, az irányelvek. Szerintem látni kell az irányelvek történetét is. a 1752-2007-es irányelv egy olyan időszakból származik, tehát 10 éves ez az irányelv, és már azelőtt is sokat vitáztak erről. Az ötös cikk szerintem egy korábbi irányelvből származik, tehát egy olyan technikai időszakból, amikor a maihoz hasonló lehetőségek egyáltalán nem léteztek. Úgy gondolom, hogy a kollégák, akik akkoriban foglalkoztak ezzel a témával, ezt a fajta lehetőséget egyáltalán nem ismerték, és nem is akarták azt, hogy ilyen a fajta manipuláció létrejöhessen. Ezért azt javasolnám, hogy az ötös cikket, amely leírja a kivételeket, ezt másképp fogalmazzuk meg, és gondoskodjunk arról, hogy azok, akik az ötös cikkre vonatkoztatnak a kivételek szempontjából, azoknak be kell bizonyítaniuk azt, hogy a technikai szint, a motor tisztítási lehetőségeit valóban alkalmazzák, és nem lemondanak bizonyos elemekről, csak azért, hogy a kivételekre hivatkozhassanak. További kérdésem. Az Üdöcsi Zeitung is írt erről, hogy ön úgy véli, hogy a Fiat, a Chrysler meg nem engedett kiítatott berendezést alkalmazott. A Fiat eh, illetékesen itt volt, ezt tagadta. Van-e önnek eh, bármilyen bizonyítéka erre? válasz. A hivatalunk több jármű esetében végzett vizsgálatokat. A fiát esetében arra jutottak, hogy egy bizonyos idő után nagymértékű csökkentés jön létre a kibocsátás tekintetében, igen, 22 perc után valóban, és um, a vizsgálati bizottságunknak az volt a véleménye, hogy itt um, meg nem engedett kiktató berendezés alkalmazásáról van szó. Az Európai Bizottságnak is eljutottuk az eredményeinket, és uh, az olasz típus jóváhagyó hatóságnak is eljutattuk ezt. Nincs itt egyforma vélemény az olasz és a német típus jóváhagyó hatóságok között és az Európai Bizottság jelenleg közös időpontot próbál találni azért, hogy a két típus jóváhagyó hatóságot meghallgassák. Fiat a német vizsgálati bizottságunk előtt való megjelenést megtagadta, tehát nem tudtunk velük közvetlenül beszélni, nem tudtuk az eredményeinket megmutatni nekik közvetlenül, és ezért kértük meg az Európai Unió Bizottságát, hogy sürgősen lépjen fel. Köszönöm szépen. Meister asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, a liberálisok részéről is. Örülünk annak, hogy eljött ide a szakbizottság elé. Nem mindenki teszi meg ezt azonnal, de csak akkor tudjuk elvégezni a munkánkat, hogyha válaszolok a kérdéseinkre. Tavaly novemberben azt mondta, hogy kudarcot vallottunk a Volkswagen kapcsán, nem volt megfelelő erkölcsi hozzáállás sem. Úgy tűnik, mint hogyha a német kormány nem is lenne hibás, hát számomra ez nem kielégítő, hiszen az 1750 per 2007-es irányelvet Németország is aláírta, beleértve az 5.2-es cikket is, tehát igazából önök is kételkedhettek volna abban, hogy minden rendben van -e. a valós tesztek az utakon, már öt éve beszélünk erről itt az Európai Parlamentben. Sohasem merült fel önökben a kérdés a KBA-nál, hogy minden rendben van-e a tesztekkel? válasz. Most arról a kérdésről beszélünk, hogy hogyan lehetne a jövőben úgy kialakítani a szabályozást, hogy ezt a széles értelmezési kört szűkíteni lehessen. Hadd szakítsam félbe, mondja Meissner asszony, ez a mi feladatunk. Látnunk kell azt, hogy mi, ki, mit, mikor tudott, mikor sejtett valamit. Látnunk kell ezt, lehet, hogy ennek ezt tudták, vagy elfogadták azt, hogy azt, amit aláírtak, azt nem lehet betartani. Ezt nem csak a jövő szempontjából kérdezem, de nekem pontos az, hogy mi történt a múltban. Egyértelmű, igen, 2007-es a jogszabály, azokkal kellene erről beszélni, akik ezt a szabályt létrehozták. Véleményem szerint, az ötös cikk szerintem még régebbi, átvették ezt egy korábbi irányelvből, viszont a technológia időközben tovább fejlődött, és ez a szabályozás ezt már nem mutatja. Ezért kell ezt megváltoztatni. Hogy a kérdés az az, hogy 2015 előtt tudtunk-e az illegális kitató berendezésekről, akkor csak azt tudom mondani, hogy nem, nem tudtunk erről, de senki nem tudott erről a világon, hiszen a Amerikából értesültünk erről. Igen, ez igaz, nem, tud, nem tudhattak erről mi, mielőtt ezt bebizonyították volna, de önök a KBL-nál különböző teszteket, dopping teszteket hajtanak, végre szúrópróbalszerű ellenőrzést. A kérdés az az, hogy korábban miért nem végeztek el ilyen teszteket, és eh, ez a jövőben továbbra is eh, a Német Szövetségi Minisztérium hatáskörébe tartozik -e majd, és hogy bízhatnak-e az állampolgárok abban, hogy ez jól fog-e működni. Lesz-e központosított eh, teszt? -e? Most arról van szó, hogy a KB továbbra is a minisztérium alatt fog-e ilyen formában működni. Hogyan érti ezt a központosított ellenőrzést EU szinten? EU szinten. A helyzet az az, hogy minden plusz információ során ellenőriznünk kell azt, hogy ez megfelel-e a jogi kérdéseknek, vagy megfelel-e ez a vizsgálatnak. Nagyon fontos az, hogy azután, hogy kiderült mindez a Volkswagenről, egyetem az, hogy új vizsgálati intézkedések is lesznek. Tovább fog fejlődni a jogszabályozás, nem szabad ezt ennyiben hagyni, ezt le kell vonni tanulságként, nem csak az ellenőrzést kell javítani, hanem a jogi feltételeket is javítanunk kell. A kérdés az az, hogy a múltban ezt felismerhettük volna, most erre csak azt tudom válaszolni, hogy nem ismertük ezt fel, nem ismerték ezt fel, mert különben nem lepett volna mindenkit ez ennyire meg, hogy a Volkswagen manipulált és csalt, Még egy kérdésem hadd legyen. Ön azt mondja, hogy jogi kereteket kell orvosolni. lehet -e egyáltalán a határértékeket, reálisan betartani? Vagy mennyi tolerancia teret kell hagynunk a referenciátekek tekintetében? Tehát figyelembe kell ezt venni? Mit gondolom erről? A vizsgálatok azt mutatják, hogy a járművek képesek arra, hogy ezeket a határértékeket betartsák, mégpedig legális módon. A kérdés az az, hogy ha egy autógyártó ezt meg tudja tenni, akkor a többi miért nem tudja ezt betartani? A határértékeinket azért írtuk elő, hogy ezeket betartsák. A kérdés az az, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy kivételekre hivatkozzanak akkor, amikor nem lenne szabad, vagy nem is lehetne. Ez az a kérdés, amelyel szerintem foglalkoznunk. Ernst asszony. Igen, jó napot kívánok! Dobrint úr, itt vagyok. A következő kérdéseim vannak önhöz. Az első, az az, ami foglalkoztat engem már egy ideje, milliós csalásról van szó, és a német szövetségi kormány semmilyen szankciót nem tervez. Van egy kérdés a Bundestag részéről. Azt, itt azt mondták, hogy itt igazából szabály, sértés történt csak, még büntetésről sem beszélnek. Az IPRC-nek is van egy jelentése, amelyben azt írják, hogy Németország a 23-as cikktől eltekintve nem rendelkezik szankciókkal. A 1715-ös irányelvben pedig van egyfajta szankcióra lehetőség. Úgy gondolja-e, hogy ezáltal Németország megsértette-e a rendeletet, mivel semmilyen szankció vagy büntetés nem írható elő Németországban ezzel kapcsolatban, hogyha van egy ilyen fajta szabálysértés, akkor mit, mit kívánnak tenni a jövőben ezek ellen? Nos, hogy nincs -e szabálysértés? Vannak, vannak szankciók azért. az átalakítás, ami zajlik, újfajta jóváhagyási eljárás van, a típus jóváhagyás is lejár egy idő után, ezek mind szankciók, és eh, ezeket a szankciókat eh, foganatosítjuk. Az EU rendelet, amelyeket ön említett, azokat is megfelelően átültettük, a német jogban ismerjük. Mindezt a német jogban ismeretes a csalás, illetve a hivatalos dokumentumokkal való visszaélés, és emiatt volt a járműflották leállítása, a visszahívás, és tárgyalunk a rendeletekről is, de tárgyalunk arról is, hogy pénzmutatás is lehetséges legyen. Ezeket mint lehet szabályozni a német jog értelmében. Nem halljuk a képviselő kérdését. Mennyi szankciót hajtottak már végre, és kik ellen? Amiket ön mondott az, az első részben, az nem is szankciók, ezek normális változtatások. Ezek nem szankciók. milyen szankciókat, milyen pénzbüntetést róttak ki, és ki ellen. Még egyszer elmagyarázom, hogy milyen szankciókról van szó. Például azt, hogy visszavonjuk a típusjóváhagyást, így le lehet állítani a járműflottákat, ez egy logikus szankció egy autógyártó számára, addig, amíg nem történik meg az átalakítás, ez egyfajta fenyegetettség számukra. Hogyha nem történik meg az átalakítás, most már a jóváhagyott típusokról van szó, a még nem jóváhagyott esetében úgyis már leállítjuk a flottát, most a már jóváhagyott típusokról van szó, de ezeket is le lehet állítani. Ez is egy klasszikus szankció, eltekint, ez idáig a járművek, amiket jóvá hagytunk, azokról van szó. Nem tudok a jövőről beszélni, amelyek nincsenek még jóvá hagyva, de hogyha a felszereltség nem megfelelő. Köszönöm szépen, Dobront úr, megértettem ezt. Van még egy kérdés, ami fontos számunkra. A a, le, a kiktató berendezések, a 11-es pontjára szeretnék visszatérni. Ön elmondta azt, hogyha nincsen semmilyen fajta technológia, hogyha nincs más technológia elérhető, akkor lehet ezt alkalmazni. Ezt nem értem. Ezt magyarázza el, ez nagyon messzire mutató, ez a megfogalmazás. Most nagyon messzire mutató ez a megfogalmazás. Akkor, amikor motorvédelmi okokra hivatkozik valaki, akkor itt a kivételekre hivatkozik. A célunk az az, hogy bizonyítani kelljen azt a legmodernebb technológiák segítségével, azt, hogy így kívánják csökkenteni a kibocsátást. Ha ezt nem teszik meg, és azt mondják, hogy de a motornak ez nem jó, hogyha nem kapcsoljuk le a kibocsátás csökkentő berendezést, akkor itt arról van szó igazából, hogy egy ősrégi motort alkalmaznak, és egy új járműbe helyezik ezt, és azt mondják, hogy hát ez nem annyira jó ez, és ezért inkább kivételekre szeretnék hivatkoztatni. Ezt nem szeretnénk, azt szeretnénk, hogy a jövőbeli autókban, motorokban a legmodernebb technológiát alkalmazzák azért, hogy az embert és a környezetet a lehető legjobban lehessen védeni. Nem szabad kiskapukat hagyni a kivételekhez. Eik Hautur. Good morning, Minister, and thank you for being here this morning. Jó napot kívánok, miniszter úr! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma délelőtt, illetve köszönöm azt is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy más országok miniszterei esetében nem volt ez ennyire egyszerű, tehát üdvözlöm Önt itt a mai napon. Sajnos azonban egy furcsa félreértés van a válaszaiban, hiszen szerintem a törvény eléggé egyértelmű. A kiktató eszköz használata csak akkor lehetséges, hogyha az autógyártó bizonyítja, hogy a motor védelme érdekében erre szükség van. Tehát mi elavult ebben? Ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Már az imént elmondtam, hogy pontosan ez van abban, amit ön is elmondott, hogyha arról van szó, hogy a motort kelljen védeni, akkor a kivétel, a kiltató berendezés jóváhagyható. Viszont nem áll az benne, hogy hogyan kell kinézni egy motornak. Nos, a motortechnológia óriási mértékben fejlődött, és eh, akik a legrosszabban tudnak eh, valamit létrehozni, azok kapják meg a legtöbb kivételt, és igazából jóvá hagyják eh, azt, hogy bizonyos építőrészek túldimenzionáltak, és ezáltal rosszabbul teljesít a motor, és ez már előre látható, és hogy ilyet építenek bele az autóban, és pontosan arra vonatkoznak ezek a gyártók, hogy a rossz összeállítás után nem tudják betartani a normákat. Pedig lehet, hogy inkább ezt a rossz alkatrészt nem kellene alkalmazni, és modern technológiát kellene alkalmazni. Mindig arról beszélünk, gyakran megpróbálnak olyan autókat alkalmazni, amelyek nem teljesítik a megfelelő normákat. Hiszem, itt megfordítja a kérdést, hiszen, és közben elveszítettük a mikrofon sajnos. Yeah, I know I put it on, but it switches itself off. Igen, sajnos magától kikapcsolódik a mikrofon. Lehet, hogy azért, mert kicsit kemény kérdéseket teszek föl. Na, próbáljuk meg még egyszer. Miért egyértelmű a véleménye a Fiat kapcsán? Azt mondja, hogy illegális kiktatóeszközöket használtak. Tehát ebben az esetben egyértelműen nyilatkozik, azt mondja, hogy ez illegális kiktatóeszköz. Tehát miért ilyen egyértelmű a véleménye a Fiat kapcsán akkor? Die Untersuchungen, die das Kraft... A vizsgálatok, amelyeket a BKA lefolytatott, arra mutatnak, hogy egy speciális formában próbálták befolyásolni a kibocsátást, mégpedig időbeli kerettel. Senki nem tudja nekem azt megmagyarázni, hogy egy jármű egy bizonyos idő után miért nem képes hibátlanul működni, és ezért kell a kipufogó gáz tisztító berendezést csökkenteni, és hogyha ezt az autót ismételten leállítanánk, majd bekapcsolnánk, akkor megint képes lenne ugyan megfelelően működni. Elné- igen, igen, nagyon kevés időnk van, és egyértelmű, hogy mit akar mondani. Lépjünk tovább az Opelre. Tehát a Fiat esetében ugye egyértelmű volt, most lépjünk tovább Opel ők 17 fok alatt csökkentették a kibocsátást, és itt azt írja, hogy e, nagyon nagyvonalúan értelmezték a motorvédelmet. Tehát miért mondja ezt ebben az Opel esetében, tehát az Opel esetében még a Fiatnál azt mondja, hogy illegális eszközről van szó. Opel ist äh, in dem Bereich der Fahrzeug. Opel az olyan autók közé tartozik, ahol fennáll a két tej azzal kapcsolatban, hogy a termoablakot alkalmazták, és ezért az Opelnek ezeket az autókat ugyancsak ki kell igazítania. Az Opel esetében nem csak a 17 fokról van szó, más kérdések is felmerülnek, amelyek eh, felmerültek a vizsgálat során, a vizsgálatok még mindig tartanak, és majd ennek eredményét is Adjuk, de vannak utalások arra, a jelenlegi vizsgálatok alapján, hogy kételkedhetünk abban, hogy eh, ez eh, megindokolható a kivételekkel, hogyha olvasták a jelentést, akkor a, az Opel esetében ez évben a jóváhagyások esetében nincs már fajta termoablak. Igen, igen, igen. Nos, itt az a gond, itt az a gond, hogy a német hatóságok engedélyezték az Opelt az utakon, közvetett formában. A Fiatot az olasz hatóság engedélyezte, és ebben az esetben nagyon szigorú, azt mondja, kiiktató eszközről van. Tehát itt szigorú, a német esetben pedig nem, pedig ott visszahívhatná a gépjárműveket. Schlichtweg äh, Igazából hibás az, amit mond. Ugyanazt a mércét alkalmazza az Opelnél és más német gyártóknál is vizsgálódunk. Nálunk ezek a járművek, amelyeket azonosítottunk, és ahol két helyek voltak, egy szerviz akció esetében vissza kellett őket hívni, ezt megváltoztatják. Az ugyanúgy történik, mint bármilyen más országban, ahol típusjóváhagyás van, hogy, és hogy ugyanazt látták, mint mi, ők nem alkalmazták ezt a, az előírást, ők nem hívattak vissza autókat. A fiát esetében nem történt ez, mert nem hívtak vissza autókat, nem alakították át ezeket, az Opelnél ez megtörténik, a kérésünk az az, hogy amit mi teszünk a járművekkel, azt a többi európai országban is hajtsák végre, mert csak így lehet egy sokkal kisebb NOx kibocsátást elérni. Ezek az autók, amelyeket visszahívtak és átalakítottak, ezek sokkal kisebb NOx kibocsátással rendelkeznek. A többi járművek esetében is ezt végre lehetne hajtani. A kettes csoport autói esetében Mrs. Evi. Evi asszony következik. Sí, grazie, Presidente. Ehm, lungi da me... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztosíthatom önöket, hogy én nem fogom védelmembe venni a fiatot, sem az olasz szerveket. Mégis kötelességem elmondani, hogy a fiat elindított egy 2016. februárjában egy önkéntes visszahívást, ezt azért jól Ne. tisztázni. Kérdésem a 11-es válaszára reagálna. A típusúváhagyást kapott autók esetében az optimális zálás is megoldás lehet a nagyon magas nitrogénoxid kibocsátás esetében. Milyen, mit ért azon, hogy nagyon magas kibocsátási szint? Az optimalizálás is egy érdekes koncepció. Mit tartozik ide? 630 ezer a járműre az ötös szemú adott válaszában utal, ez ugye a termál ablak sajátos értelmezése. Köszönöm. Nos, talán kezdjük az optimalizálás kérdésével. a visszahívások ügyében. A kérdés az, hogy mennyivel kevesebb nitrogénoxidot bocsájtanak ki. A szoftvert mi magunk hagyjuk jóvá. A felsorolt gyártók esetében kettő van, ahol a jóváhagyási folyamat eh, még folyik. a Porsche Macan és egy, egy Opel modell esetében igen jelentős csökkenés érhető el így. Ezt most nem tudom pontos adatokkal látámasztani, de később esetleg meg tudom küldeni. Ezt teszteléssel egyértelműen meg tudjuk állapítani. Kollégám pedig azt mondja nekem, hogy nitrogénoxidok esetében akár 70%-os is lehet a csökkentés. Az 630 ezer járműről beszélt, pontosan mi volt a kérdés. Igen, köszönöm szépen, tökéletes eddig. A nitrogén oxid kibocsátás csökkentés esetében 70%-os csökkentés érhető el, ezt mondta. Ön szerint elég, elegendőek ezek a rendelkezések ahhoz, hogy a sok milliónyi dízel autó, dízel gépjármű, amely Európa útjain közlekedik nap mint nap, tehát ezzel ön szerint ez elegendő ahhoz, hogy az megfelelő légminőségi adatokat így biztosítsuk? Tehát ez elég -e ön szerint? Nos, a városi területek légminőség, levegőminőségi adatai kapcsán újra kell gondolni, ez világos a helyzetet. Itt van például, itt vannak a buszok, az autók, vagy a kisebb szállító járművek, vagy a, a, az állami szektor által használt gépjárműveket, amelyek gyakorlatilag állandóan a városban közlekednek, érdemes lenne üzemanyagcellára, hibrid technológiára vagy elektromos üzemre átállítani. Erre szövetségi, jelentős szövetségi támogatást biztosítunk ezen célból Németországban. Erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy javuljon a levegőminőség a városágban. Nem tudom, egy egy rövid kérdést megenged nekem még nekem, tényleg csak röviden ön támogatná azt, hogy egy európai egységes monitoring ügynökség vizsgálja a típus jóváhagyás kiadását, persze megfelelő hatáskörrel, hogy alkalmasint szankcionálni is tudjon. Szeretném, hogyha erre egyértelmű választ adna. Nos, már jeleztem hogy egy ilyen hatóságra mindenképpen szükség lenne olyan esetekben, ahol ö, eltér a véleménye a nemzeti hatóságoknak. Szerintem teljesen logikus, hogy valaki ö, valahol ilyen döntést hozzon, különben hogyan tudjuk azt garantálni, hogy ezeket tisztában, illetve tiszteletben tartsák. Köszönjük a következő fordulóra. Jutunk tovább, most már sokkal szigorúbb leszek, mert tényleg fogy az időnk. Gizeke úr, köszönöm szépen, én is köszönöm miniszter úrnak, hogy ellátogatott ma hozzánk. Ertug kollega teljes joggal mondja, hogy ön egyből elfogadta a meghívásunkat, ezért nagyon hálásak vagyunk nem mindenki volt, például Ferhaégen úr nem fogadta el meghívásunkat. fiat kapcsolatban a tesztelési módszerek nem csak a, a kiiktató berendezésekről, hanem a modulációról is szó van. Moduláció az egy szójátéknak tűnik nekem, az alapvetően az emissziót, tehát a keresendő kibocsátás jelentősen befolyásolja ön, tehát mit gondol a fiat véleményéről a tesztelési módszerek tekintetében, illetve eh, mi a vélemény a modulációról? Der eh, Kommission, der EU-Kommission liegen die Mess Nos, a bizottság a Fiat ügyben alaposan átvilágította itt a mérési adatokat. Döntsék el önök, hogy ez jelentős csökkentés önök szerint, vagy sem, és hogy ez elfogadható-e vagy sem. Mindenképpen érdekes vita egyértelműen jelzésértékű lesz a tekintetben, hogy az európai jogszabályok milyen mértékben ö, tudják az emisszió valós értékeit ö, tükrözni. Most eldől, hogy a manipulációval szemben elég -e az európai jogszabályok védelme. Hmm. nevezhetjük modulációnak is, de mi történik tulajdonképpen? A tesztciklus másik végén drámai módon nőnek a nitrogénoxid kibocsátások. Nyilván a alkotónak nem ez volt a célja. Nyilvánvalóan ez jogszabály ellenes lenne, nem lehetett ez senkinek a célja. Köszönjük, miniszter úr. A Ferhajgen az lehet, hogy valamilyen furcsa német slang szó arra, hogy üdvözöljük itt önt. Mert akárhányszor ezt akarom mondani, hogy üdvözöljük, mindig elhangzik a Ferhajgen szó. Nem tudok németül, de hát úgy tűnik, hogy ez így van. A kérdés tehát, hogy hányszor tesztelték. Ich kann dazu keine Auskunft geben, weil nem tudok erre pontos információval szolgálni. Nyilván önök is egyeztettek a német közlekedési hatósággal. Annyit elmondhatok, hogy az általunk végzett vizsgálatok a túlmennek a hagyományos vizsgálatok szintjén. A Volkswagen ügyből sokat tanultunk, levontuk a következtetéseket. Ez a fajta kiiktató eszköz a Volkswagen gépjárművekben. Nos, ez olyasmi, amit nem szabad elfelejteni. Nem mindegy, hogy mit keresünk, amikor vizsgálódást végzünk. Jó, rendben, akkor pontos számot nem tud adni, de, de rendben igaza van, hogy bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy konkrétan valamit itt vizsgáljunk. Az európai szintű kudarcról is beszélnünk kell a piacfelügyelet tekintetében. Úgy tűnik számomra, hogy a tagállamoknak is világosan kellene látni az ügyben, hogy a piacfegyelet tekintetében mit csináltak jól vagy rosszul. A kiiktató eszközökről beszélt, a Deutsche Umwelt 2007-ben is kaptak tőlük információt. Bíznak bennük, vagy esetleg eh, már 2007-ben sem bíztak abban, amit ők mondtak? Sie müssen sich natürlich auf die konkreten Informationen. Äh, Persze. Csak konkrét információ alapján tudunk vizsgálódni, ez világos. De az egyes civil szervezeteket, ha nem bánja, akkor most nem minősíteném. De az akkor felmerülő információ, hogy vannak ilyen kiiktató eszközök, valóban ez, ez felmerült. De nagyon gyorsan, nagyon gyorsan kell, csak három percünk van. Jó, akkor amikor ezt az információt hallotta, akkor nem gondolta, hogy valamilyen vizsgálatot kellene ö, kezdeményezni? milyen információra utal? Mondtam, hogy akkor 2007-ben és 2008-ban, amelyre ön is utalt, ez az információ nem állt rendelkezésre. meiner Seite vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Minister. Köszönöm szépen, hogy eljött eh, ide, miniszter úr szeretnék arra rámutatni, hogy néha az a benyomásom, hogy a Bundestagban ülünk, de ez itt az Európai Parlament. Az is feltűnt nekem itt az Európai Parlamentben, hanem nem csak Ferhajgerre kéne utalni, hanem Szegolén Royalre és Franciaországra, mert mindig nem volt ideje, hogy eljön, eljöjjön ide hozzánk. Lehet, hogy megengedte volna elnök asszony, hogy elmondja, amit akartam. De akkor most elkezdem a három percemet. Szeretnék visszatérni egy témára, miniszter úr, mégpedig ön leírta azt, hogy milyen gyorsan reagált Németország, de a kérdésem az az, hogy bilaterálisan voltak-e találkozók más országokból származó kollégáikkal, arra vonatkozók, hogy hogyan lehet közösen eljárni. Lehet, hogy egy-két információt lehetne adni arról, hogy milyen volt az önök felé irányuló reakció az önök intézkedés katalógusok kapcsán? Válasz. Elmondtam a tanácsnak azt, hogy mit teszünk mi Németországban. Mindig is tájékoztattam a német kollégáinkat a tesztek eredményei, a kollégáinkat a német tesztek eredményeiről, és utaltam arra, hogy sürgősen meg kell változtatni a jogszabályokat. A kollégák értékelések különböző, a bilaterális találkozónk során ezt láthatjuk, más országok is folytattak vizsgálódást, és egyre jobban megértik azt, hogy meg kell változtatnunk a szabályokat. Remélem, hogy a következő tanácsülésen tudunk ezzel foglalkozni, és akár ezen szakbizottság eredményeivel együtt képes leszünk arra, hogy ezt megváltoztassuk. Kérdés, nem ez ilyen úgy, hogy az Európai Bizottság ezen mozgalom élén járna, és um, éllovas szerepet uh, uh, játszik? Válasz. Nincs az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság uh, éllovas szerepet játszana, és ami a jogi helyzet megváltoztatását illeti, utalnék arra, hogy Én arra utaltam, hogy, hogy változtatni kell a tanács elnöksége a legutóbbi tanácsülésen az Európai Bizottságot felszólította arra, hogy a következő ülésre hozzon javaslatokat arra vonatkozólag, hogyan bánnak a jelenlegi helyzettel. Úgy gondolom, hogy még egyszer felszólítjuk a levélben a illetékes biztost arra, hogy tegyenek javaslatot, hogyha ezek a javaslatok nem érkeznek meg, akkor nem lesz biztonságos rendszerünk ahhoz, hogy az ilyenfajta manipulációkat el lehessen kerülni. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Az európai jogszabályokra térnék vissza. A 2015-ös rendeletünkre, amelyről sokat beszéltünk, ezen rendelet értelmében a tagállamok garantálják a jogszabályok betartását, főként a 13 os cikk, amikor is a visszahívásra akkor van szó, amikor nem tartják be a szabályokat, illetve megfelelő szankciókat is kiszabnak írásban, illetve most adott szóveli válaszaiban is beszélt erről. A szankciók ügyében milyen döntéseket, szankciókat nem hoztak meg, mert nem tudtak meghozni. Az ön kollégái más tagállamokban sem tették meg, hozták meg ezeket a szankciókat. Az európai fogyasztók akkor mit gondolnak? Nincsenek ér, olyan érvényben lévő szabályok, amelyek alapján meg tudják hozni ezeket a szankciókat? a homologáció, tehát a típusóváhagyás ügyében eh, a módosításra lesz szükség. Hogyan kellene ezt módosítani? Nem lenne szükség egy független európai ügynökségre vagy hivatalra, aki ezt a típusjóváhagyást felügyelni? a fordításban szankcióról és ellenőrzésről hallottam. Nem tudom, hogy mind a kettőre gondolt-e vagy csak összekeveredtek ezek a fogalmak. Szeretném elmondani azt, hogy mindaz, amit végrehajtottak Németországban szankciók szempontjából, arról mi tájékoztatást adtunk. És ez az értesítés nem vezetett ellentmondáshoz az EU-ban, hogyha ez a szankciórendszer nem összeegyeztethető lenne az EU szabályokkal, akkor már 2000-2008-ban lett volna szabálysértési eljárás, ez nem volt, legalábbis eh, mi nem tudunk ilyenről, hogy lett volna ilyen bármilyen európai tagállam eh, ellen. Ez egy eh, másik probléma, de ez egy másik tagállamot én majd nekik felteszem a kérdést. A valós körülmények közötti vizsgálatok ügyében európai szintű szabályokat is szeretne Németország, ugyanakkor az egyes konformitási faktorral, miközben, mert hogy az autógyártóknak további időre van szükség, hogy teljesítsék ezeket, nagyon ön az ilyen nagy magas konformitási faktort mivel tudja indokolni, illetve miért támogatja, támogatja? Köszönöm. Először is valóban ragaszkodtunk ahhoz, hogy minél hamarabb megszülessenek ezek a döntések, és, és örülök, hogy ezen döntések alapján a valós körülmények közötti tesztelést már tudjuk végezni. Így tehát valóban út, közúti körülmények között tudjuk vizsgálni az emisziót. Az meglévő NEDC-t a jövőbeni valós körülmények közötti emissziót, tehát az NEDC és az RDE dihotómiáját figyelembe kell mindenképpen venni. A konformitási faktor is egy olyan téma, amelyre a tagállamok és az Európai Bizottság már nagyon sokszor kellett, hogy beszéljen. Hogyha közvetlenül megpróbál válaszolni a kérdésre, akkor tudjuk tartani az időmenetet. Hinkel úr. Herr Minister, ich glaube, wir sollten auch mal gemeinsam nach vorne. Köszönöm, miniszter úr. Szerintem együtt tudunk tenni valamit eh, annak érdekében, hogy ne történhessen meg még egyszer ez, ami előfordult 2007 és eh, mai nap között a szoftverek drámaian változtak. Én magam ebből az ágazatból eh, származom, tudom, hogy ez így van, és azt is tudom, hogy a szoftver használat eh, javulhat Amerikában, például sokkal szigorúbbak a nitrogén oxid kibocsátási normák, és a piacfelügyelet is sokkal szigorúbb. Ezért sem véletlen, hogy a Volkswagen botrány Amerikában robbant ki, és nem Európában. Javaslatom tehát a következő. Ön szerint nincs már ideje annak, éppen itt az ideje annak, hogy Európa és Amerika a típus jóváhagyási mechanizmusokat megvizsgálják, újra gondolják, és alapvetően harmonizálják? Nem vagyok benne biztos, hogy Amerikára kellene pislognunk, és mindenképpen egy közös értelmezést kellene találnunk. Azt tudom, hogy, amennyire én tudom, az amerikai autók, amerikai gyártók autói jellemzően sokkal többet fogyasztanak, mint az európaiak. a nitrogénoxid mellett a széndiokszid kibocsátás kérdését sem söpörhetjük a szőnyeg alá. Nyilván az amerikaiaktól eltérő módon gondoljuk, vagy látjuk ezt a, ezt a kérdést, de hát mi segíthetünk nekik a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, ne, ők pedig nekünk a nitrogén oxid csökkentésében, hogyha szerintem mindenkinek ez az érdeke alapvetően, a, hogy a lehető legjobb információt használjuk. Szerintem nem látok ellentmondást. Európának komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy mi lehet és legyen a következő lépés, pontosan milyen célokat akarunk kitűzni magunk elé hogyan fogjuk az európai mobilitást kezelni. Nyilván az emisszió csökkentés az világos mindenki számára, hogy közös célunk. Miért ne tanulhatnánk mások hibájából vagy bevágyakulatából? Csatlakoznék ehhez, nem igazán látom annyira egyszerűen ezt a pontot, mint Henkel kolléga. A motorszoftver, a motor irányítása nagyon komplex, és az amerikaiaknak előnyük van e, itt. Jónak tartom azt, amit ön elmondott, a német alapossággal készült a jelentés, és a motor szoftvert valóban nyilvánosra kell hozni. Látni kell azt, hogy a szoftver előállítók, illetve az autógyártók esetében sok probléma van a, a titoktartás, a felelősségvállalás szempontjából mindenképpen ismerni kell a személy összetételt, és, és, és jogos érvekre van szükség. Hogyan lehet ezt elérni? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy a Volkswagen affér feldolgozások kapcsán ügyelnünk kell arra, hogy a beszállítók, a hardware, a szoftver, a beállítások, az egyes szoftver elemek szállítása, kapcsán óriási komplexitás létezik, és a technikai részleteket látni nem mindenki ismeri ezeket a technikai részleteket, egymás között sem ismerik, és ezért nekünk kell a jóváhagyáskor erre koncentrálni. Ezért a szoftverek nyilvánosságra hozatala fontos, ezért és konkrétan rá kell kérdezni a motorvédelemre, és meg kell vizsgálni ezt, kötelezően elő kell írni azt, hogy ezt be kell mutatni a szoftverekben is. Sáldem Múze Thank you very much. Uh, I have, my first question is... Köszönöm szépen. Az első kérdésem elég egyszerű. Azt mondja, hogy véleménye szerint a kiiktató eszköz definíciója nem elég egyértelmű. Ön vagy valaki a német kormányban föltette ezt a kérdést az Európai Bizottságnak 2015 előtt, tehát kérték el, hogy tisztázzák a definíciót. Ich sage, sie ist äh, zu weit. Das heißt, sie gibt zu viel. Válasz. Nos, annyit mondhatok, hogy túl sok lehetőséget kínál a jogszabály, túlságosan széles körű, mindenképpen változtatni kell. Kiegészítő kérdéseket tettünk föl azonnal, amikor kirobbant a Volkswagen botrány rögtön föltettük a kérdést, hogy mi mit jelent, illetve milyen további értelmezési problémák merülnek föl. Mindenképpen jeleztük, hogy alapvető probléma van. Kérdés, kérdés, kérdés. Értem, értem, szeretném föltenni a következő kérdést. Az a benyomásom, hogy nem teljesen értette. kérdés. Szerintem a német kormány nem kérte azt, hogy tisztázzák a kiktató eszköz definícióját időben. A következő kérdésem pedig a piacfelügyeletre vonatkozik illetve a jövőbeli típusúváhagyási bizottsági javaslatra. Mi a német álláspont? Önök mit szeretnének? Akarják-e, hogy az Európai Bizottságnak kompetenciája legyen ebben a kérdésben? És mi a helyzet például a fiattal Németországban? Ich möchte, dass die europäische Nos, azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság amennyiben nézeteltérés van, lépjen föl közvetítőként. És nézze meg, hogy a különböző típus jóváhagyási hatóságok hogyan járnak el. Igen, szerintem ez egy nagyon sürgős feladat, azonnal el kellene látnia a bizottságnak. Ez lenne a logikus. Köszönöm. Még egy kiegészítő kérdésem lenne. Az ön véleménye szerint a Volkswagen mellett ki a felelős ezért az egész botrányért, illetve azért, hogy a tavalyi év előtt nem robbant ki ez a botrány, nem tudtuk, nem derült fény az igazságra. Itt felelős a német kormány részben? Volkswagen hat betrogen. Und deswegen ist Volks a Volkswagen csalt. Tehát végül is a csalásért a Volkswagen felelős. A közös felelősségünk pedig az, hogy ebből tanuljunk, és a jövőre vonatkozóan levonjuk a tanulságokat. Reagáljunk a botrányra, és szerintem ez történik Németországban, illetve Brüsszelben is, a bizottság is ebbe az irányba halad. Dank I was surprised about the... Köszönöm szépen. Nagyon meglepett a tanács júniusi végkövetkeztetése, miszerint a kiiktató eszköz definícióját Németország megadta, megfogalmazta, amit azonban a bizottság, illetve a tagállamok elutasítottak. Egyetérte a következtetéssel, a végkövetkeztetéssel. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Még egyszer megismételni a kérdést? A kérdés. Hogyan gondolkodik? The Council uh, decision... Hogyan gondolkodik a június 7-i tanácsi határozatról? About the definition... Uh- Ami a definícióra vonatkozik, a kiiktató eszköz definíciójára. Der Rat hat meiner Kenntnis nach am ähm, 7.6. keine abschließend Entscheidungen getroffen, sondern äh, Június 7-én a tanács nem hozott semmilyen konkrét döntést vagy határozatot, egyszerűen fölkérte a bizottságot arra, hogy egy intézkedés csomagot állítson össze. Várjuk ezt az intézkedés csomagot, és amíg ez nem születik, még addig nem tudunk döntést hozni, nem tudom, mire, mire kérdezett rá pontosan. Kérdés. Németország definiálta a kiiktató eszközt. Ezt a definíciót visszautasították. Erre vonatkozóan vagyok kíváncsi a véleményére. Ezt hogyan magyarázza? Hogyan, hogyan látja ezt? Ich glaube, da besteht ein Missverständnis. Ähm, wir sind azt hiszem, hogy itt félreértés van. A tanács nem hozott semmilyen határozott döntést. A tanács tagjai benyújtották álláspontjukat, és a biztosnak egy konkrét feladatot adtak. Én akkor, amit elmondtam, azt nagyon sokféleképpen értelmeztek. Volt, aki elfogadta, volt, aki elutasította, nagyon élénk volt a vita, szerintem. Minél tovább foglalkozunk ezzel a kérdéssel, annál többen fogják azt gondolni, hogy valamit tennünk kell a szabályok tisztázása érdekében. Kérdés? Mi a helyzet a laboratóriumi, illetve a valós körülmények közötti eredmények közötti különbséggel? A DCMV eszmecseréje lassan végére jár. Ön szerint a teszteket hamarabb el kellett, el kellett volna hamarabb fogadni ezeket a teszteket. Ön szerint mi áll itt ennek a hátterében, mi az akadály? Technikai akadály van, vagy valami más? Die RDE-Diskussion ist seit, äh, glaube ich, 2011 ganz intensiv äh, in Gange. Wir haben äh, immer Az RDE vita 2011 óta teljes gőzzel folyik, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy most sürgősségi helyzet van, erre mutat rá a Volkswagen esete is. Ennél többet igazából nem tudok mondani. Tehát nem tudok többet mondani arról, hogy mi történt 2011 és 2015 között, én nem voltam ott. Köszönöm szépen. Szeretnék még egy kérdést feltenni. a modern technológiával kapcsolatban, ön is említette ezt, hogy ezt kell alkalmazni, és arra kell törekedni, hogy azt követeljük meg, hogy a lehető legjobb technológiát alkalmazzák. Ahogy az elnök asszony megállapította, nem a Bundestagban vagyunk, hanem az Európai Parlamentben, és minden autógyártó Európára koncentrál. Ön mit gondol? Lehetne-e minden európai ö, autógyártó tisztje, tesztjét egy szintre hozni, vagy akik piacvezetők, akik jobbak, mint mások, ott esetlegesen egyfajta um, előnybe helyezés, hátrányba helyezés lehetne? Nein. Nem. Itt a költségekről van szó. Arról van szó, hogy uh, a motortechnológia területén, a kipufogógáz tisztítás területén, a motorirányítás uh, területén kisebb költségeket akar elfogadni, vagy kevesebb költséget akar, mint más előállító, és ezt azáltal hozza létre, hogy bizonyos kivételekre hivatkozik. Ez a probléma az, amit meg kell oldanunk. A modern technológia előírásával ez a költségcsökkentési verseny esetlegesen ahhoz eh, vezethet, hogy a már fogamban lévő motorok egy része drágább lesz, de szerintem fontos az, hogy ezek a motorok eh, környezetbarátak legyenek. A válaszában eh, azt erősítette meg, amit már mások is elmondtak, és mégis megegyezném azt, hogy szerintem előfordulhat az, hogy autógyártók alacsony költségű autókat gyártanak, a magasabb kategóriájuk be tudják kalkulálni ezeket a költségeket, és ez bizonyára tükröződni fog majd az autó palettákban is. Bizonyára az olcsóbb autógyártónak ezzel több problémájuk lesz, mint a felső kategóriás autógyártóknak. Válasz. Ez nem egy érv, amely indokolná eh, azt, hogy a magasabb kategóriában is környezet eh, nem, nem igazán kedvező motorokat eh, kínáljanak. Nagyon fontos az, hogy a környezetbarát motorok legyenek, a legmodernebb technológiákat kell alkalmazni. due domande. Köszönöm szépen, el. miniszter úr, két rövid kérdésem lenne mindösszesen. Először is, milyen intézkedéseket hoztak a Volkswagen botrány kirobbánása után, mert a német szövetségi típusúváhagyási hivatal úgy tűnik, hogy éveken keresztül nem talált rá azokra a kiiktató eszközökre, amelyek teljesen megváltoztatták az emissziós eredményeket. Ön szerint nem jött el annak az ideje, hogy a típusúváhagyást elvegyük a tagállami hatáskörből, annak érdekében, hogy egyszer s mindenkorra véget vessünk ennek a furcsa gyakorlatnak, hiszen gyakran a típusú hagyásért felelős hivatalok finanszírozást is kapnak a tagállamoktól, így a, akkor szabadon és nyugodtan folyhatna a típus jóváhagyás. Nos, a dereguláció, a liberalizáció kapcsán a kérdés az, hogy az ön által említett vizsgálóintézetek, típusúváhagyási intézetek kellene, hogy rendelkezzenek saját mobil laboratóriumi eszközökkel? Erre a válaszom az, hogy igen, a német KBA rendelkezik saját ilyen mobil mérőpadokkal, ezeket beszereztük, ezeket működtetjük, ezeket eh, használjuk. Véleményünk az, hogy minden eh, ilyen szervezetnek, típusú elhagyással foglalkozó szervezetnek kell, hogy legyen ilyen mobil eszköze. Köszönöm, miniszter úr! Nem ez volt a kérdésem. Nem az volt a kérdésem, hogy mit tesz Németország. Ön szerint a típus jóváhagyás körül nem kellene elvenni a tagállamoktól? És akkor nem lenne ez a probléma, lenne egy európai szerv, amely ellenőrizne mindent, nem mozgatnánk Európa egyik végéből a másikba, autókat, még akár olyan országokban is vizsgálják a típusjóváhagyást, ahol nem is gyártanak autót. Nem az a kérdés, hogy mit tesz Németország. A ön véleményre vagyok kíváncsi. Ön szeretné -e, hogy legyen egy európai típus jóváhagyási hivatal, vagy sem? In meiner Einschätzung können äh, die Typgenehmigung nach. Na hát akkor próbáljunk meg válaszolni a konkrét kérdésre. Uh, a típus jóváhagyási folyamatot a tagállamok lefolytathatják a jövőben is. A kérdés az, hogy ugyan azokat a szabályokat alkalmazzuk-e. Jelenleg nagyon heterogén szabályokkal kell dolgoznunk. Németországban jóval szigorúbbak a szabályok, mint más tagállamokban. Ezt próbáltam elmagyarázni önnek az imént. Ma már Felmerült egyébként ez az érv, szükség van, úgy érezzük Brüsszelben egy olyan hivatalra, amely az eltérő értelmezések esetében igazságot tesz a típus jóváhagyással foglalkozó hivatalok között. Köszönöm, két további kérdésem is lenne. A 11-es kérdésre adott válaszánál eh, maradnék. A legfrissebb, eh, legfejlettebb eh, technológiáról beszél. Hm. Európai, vagy német, vagy milyen technológia esetében mi a legmodernebb technológia ön szerint, ha már erről szó esett? Kissé meglepet engem az, hogy ilyen gyakran beszélünk arról, hogy mi is a modern technológia. Amikor különböző autókat vizsgálunk, akkor azt hiszem, hogy napnál világosabb, hogy hol jelenik meg az új technológia, és hol nem. Az autógyárak kutatási, fejlesztési szakemberei által létrehozott és aztán forgalomba hozott technológiáról beszélünk. Én inkább arról beszéltem, hogy azt hogyan tudjuk biztosítani, hogy a rosszul, gyengén megtervezett motorokat vagy autókat mindenféle kiskapuk segítségével áttolják a típus jóváhagyási vizsgálaton annak érdekében, hogy forgalomba hozhassák őket. Jó, rendben. Akkor a következő kérdésem, amit szeretnék feltenni, a szankciókat illeti. Vannak a 715 per 2010-es rendeletben, amelyek a szankciókról beszélnek, azt hiszem, hogy ez világos. Ön szerint, és itt a kérdés, a típus jóváhagyást mikor lehetne visszavonni egy típustól, vagy mikor lehetne egy típusra vonatkozóan akár forgalomba hozatalt megtiltani? Nem szabad a kettőt teljesen összekeverni. A típus jóváhagyás az első. A típus jóváhagyásra vonatkozóan egyértelmű jogszabályi keret van Európában, ami eldönti, hogy mely autók hozhatók forgalomba Európában, milyen feltételeket kell teljesíteniük az egyes gépjárműveknek. Itt igazából nincsen értelmezési mozgástér, ezt egyértelművé is tettük, amikor a kötelező visszahívásokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítottunk. Hogyha egyszer eleget tesznek a jogszabályi elvárásoknak, akkor kapják meg ezt a típusú vágyast. Köszönjük! Äh, äh, az Olaszországgal kapcsolatos äh, összefoglalója kapcsán ön akkor lenne elégedett, hogyha az olaszok visszahivatnák a fiátokat. Kíváncsi lennék arra, hogy ön tényleg az ön hatóságával ugyanannyira elégedett-e, mint ahogy azt ön itt elmondta az eltérések, a teszt diszkrepanciák és azok a viták, hogy mi állhat ezek mögött, ez nem csak a német környezetvédelmi hivatalnál voltak, hanem az ICCT-nél is, és a technikai csoportokban is, és éveken át voltak utalások erre, és ezekre az önhatósága egyáltalán nem reagált, csak 2015-ben Érdekes még a hatóságával kapcsolatban az, hogy most jönnek arra rá, hogy a jogszabályban gyenge pontok vannak, de az önök hivatala is részt vett ezen jogszabály az Euró 6 kidolgozásában. Erstens. Először is. Bocsássa meg, de nem az én elégedettségemről van szó itt arról van szó, hogy képesek vagyunk-e a jelenleg forgalomban lévő jár, járművek e, esetében, amelyek több NOx-et bocsátanak ki, mint kellene, képesek vagyunk ezeket a járműveket optimális helyzetbe hozni, hogy ezek megfeleljenek az előírásoknak, és a kérdés az az, hogy tudjuk ezt elkerülni a jövőben. Ez az egyetlen pont, amelyel mi foglalkozunk, és nem pedig arról van szó, hogy elégedett vagyok el szabályozással, vagy nem. Másodszorban nem volt utalás illegális kiiktató berendezésekre, olyanokra, mint amiket láthattunk a Volkswagen-nél 2015 előtt. Ez tény, és ezért most kell ezekről beszélnünk. Ez nem igaz, amit mondott az utolsó pontban, ugyanis nálunk is voltak utalások már, ezek vezettek az amerikai vizsgálathoz is. Most, hogy annyira rakaszkodik ahhoz, hogy mennyire fontos a szabályok helyessége, nagyon sokat beszélt a széndiokszid kibocsátás szabályozásáról, de tényleg úgy véli, hogy hogyha a végrehajtási szabályok esetében, amely az Euro, Euro 6 szabályokat felhígítja, tényleg jó úton járunk-e ahhoz, hogy a jövőben az autóipar ne csak ezeken a területeken, de például a CO2 területén is betartsa a jogszabályokat? E, válasz. Nem tudom, mire gondol a felhígítás kapcsán. Szerintem tudja. Igen, a határértékek az Euro 5, Euro 6 rendeletben az, amit a tagállamok nyomására komitológiában elfogadtak, az az, hogy a határértékek igazából már nem érvényesek. Sajnálom. Én nem értem ezt. Nekem a legfontosabb az az, hogy sokkal szigorúbb legyen a szabályok betartása azok ö, szempontjából is, akik ezt ö, megalkották. nem ö, szokatlan ez a jogszabályok esetében, hogy későbbiekben ezt lehessen javítani, főként akkor, hogyha a technológiai erőlépés sokkal gyorsabb, mint a, a jogszabályok. Tehát a technikához kell igazítanunk a jogszabályokat, és nem arról van szó, hogy tíz éve jó döntést hoztunk-e, vagy nem, amikor tudtuk előre jelezni a technikai fejlődést. Köszönöm szépen, Pénc úr. Én is hangsúlyoznám azt, amit a kollégák elmondták. Meghívtuk Önt, Ön igent mondott, és rögtön ki is tudtuk tűzni az időpontot. Azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig eh, nagyon sokat beszélünk a szabály értelmezéséről, illetve a jövőről. Minden segítségre szükségünk van a tanácsban, különösen egy nagy ország részéről, hogy megerősíthessük az európai kompetenciát, az európai hatáskört, illetve a törvényeinket. Úgyhogy meg kell oldanunk ezt a problémát, és természetesen mindig lehetőség van írásos kérdésekre, vagy írásos válaszokra, és meg is adom ennek a határidejét, október 27-e, tehát eddig lehet még kérdéseket megfogalmazni, amelyeket eljuttatunk majd önhöz. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk!

Dear colleagues, um... Kedves kollégák! Folytassuk, vagy kezdjük újra. Nincs még vége ennek a mai ülésünknek. Egy újabb kiváló vendéget, Olaf Liszt szeretném üdvözölni kabinettjével együtt, szakértőjével együtt. Nagyon fontos ez a mai alkalom, nem csak a szövetség, német szövetségi minisztérium szempontjából, hanem a alsó százországi gazdasági és közlekedési miniszter szempontjából is. Ön a gazdasági, munkaügyi és közlekedési miniszter alsó százországban, azt hiszem, hogy önnél jobb szakértőt nem is kívánhatunk volna, most pedig megadom önnek a szót, parancsoljon. Tisztelt Van Bremt, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Először is hadd köszönjem meg a meghívásokat, amelyeket szívesen elfogadtam, és köszönöm a lehetőséget, hogy néhány dolgot elmagyarázhatok, és hogy megválaszolhatom a kérdéseit. 2013 óta vagyok alsó Szászországban mezőgazdasági, munkaügyi és közlekedési miniszter, Meinike asszony és Bíz úr kísért el engemet ide, akik ugyancsak szakmai kérdésekben állnak rendelkezésükre. Hát kezdjem azzal, hogy a Sószászország szerepét bemutassam a mai téma kapcsán néhány szót szeretnék szólni alsó Szászországról és az én feladatomról. Alsó Szászország a második legnagyobb a terület szempontjából Németországban 7,9 millió ember él itt, a negyedik legnagyobb tartomány lakosság szempontjából. A gazdaság elősegítésével, gazdaságpolitikával foglalkozunk, illetve a munka erőpiacsal, és mindig is az emberek állnak az előtérben munkánk során. Nagyon fontos számunkra az, hogy alsó Szászország Európán belül kiemelkedő szerepet kapjunk, és az ipart támogatni tudjuk itt. Nagyon fontosak a partnereink számunkra, akikkel mindig párbeszédben állunk. Miniszterként mindig is az igazságos bérezést, biztos munkahelyeket tartom szem előtt, és mindenképpen azt szeretnénk, hogyha megbízható keretet kaphatnának a vállalatok, amelyek nálunk rendelkeznek telephelyen. Tehát a célunk az az, hogy a gazdasági politikával a növekedést, az innovációt támogassuk, és hogy megteremtsük az alsó százországi gazdaság számára azt, hogy ez vonzó legyen. Mindezek során figyelembe veszük a szociális, követvédelmi célokat is betartjuk az EU előírásokat, főként a széndiokszid kibocsátás tekintetében. Alsó Szászország szempontjából legfontosabb az autógyártás. Az autóipar a legnagyobb munkaadó nálunk, 120 ezer embert foglalkoztatnak. A legnagyobb szerepvállaló itt a Volkswagen, amelynek már évtizedek óta székhelye Wolfsburgban van, alsó szászországban. Ha még ehhez vesszük a ipart alsó szászországban, akkor már 30%-a minden ipari munkahelynek alsó szászországban az autógyártástól függ, és 250 ezer embert foglalkoztatnak így összességében. Ide tartozik még a különböző szolgáltatások területe, és egészen a turizmusig az Volkswagen alsó száz ország számára, illetve az alsó száz politika számára központi helyet foglal el. Ezért nagyon fontos az, hogy megbízható partnere legyünk Volkswagennek és az ott foglalkoztatottaknak, és ez a kapcsolat történelmileg is növekedett. Alsó Olaszország 20%-ban um, részesedik um, a Volkswagen um, tőkéjéből. A felügyelő tanácsban is két taggal képviseltetjük magunkat, és alsó Szászország miniszterelnöke Stefan Weil uh, és jó magam vagyunk 2013 óta uh, a felügyelőbizottság tagjai. Nagyon sok változás történt uh, az autógyártásban, a klíma változás, energiaváltozás miatt is. Egyre inkább alternatíva megoldások jelentkeznek az autógyártásban, egészen az automata vezetéstől kezdve más technikai változásokig. Itt technikai, de jogi változások is bekövetkeznek, például adatvédelem a digitalizálás során. A politikának mindenre választ kell adnia, keretfeltételeket kell szabniuk, és az iparral együtt kell alakítaniuk a változásokat. Láthatják azt, hogy az egész világon az autógyártás nagy változások előtt áll. A kérdés az az, hogy hogyan bánunk ezzel, és erről beszélünk a Volkswagen felügyelőbizottságában is. Szeretném elmondani azt, hogy milyen felelősségünk van a járművek jó típusú hagyásánál már volt lehetőségük arra, hogy Dobrint miniszter tárgyaljanak. Úgy gondolom, hogy láthatták a feladatok felosztását. Szeretnék rámutatni arra, hogy szövetségi rendszerben dolgozunk, és megkülönböztetjük a szövetségi szinten található jogi kötelezettségeket, illetve a tartományi kötelezettségeket is. A KBA e e e az, amely Németországban a behagyásokat végzi. Ez a hatóság ellenőrzi a technikai szolgálattal együtt, hogy a technikai szempontból jóváhagyhatóak-e a járművek, a fenntarthatóságot, a use of compliance tesztek, azok mindenképpen a KBA-hoz, tehát a szövetségi szinthez tartoznak. Egy kicsit szeretnék beszélni arról, hogy főként a típus jóváhagyási kérdések, főként a szövetséghez tartoznak, a szövetségi szintre tartoznak. Az írásbeli válaszainkban úgy gondolom, hogy a további vita számára már alapot képeztünk. Köszönöm, hogy itt lehetek, és várom kérdéseiket. Thank you very much for your opening statement. Köszönöm szépen a prezentációját, és Kancornak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A nyitó beszéde kiváló volt, nagyon jól megértek, nagyon jól előadta, köszönöm szépen. Most pedig nézzük a témát. A szövetségi államok felelősek a piacfelügyeletért Németországban, tehát hogyha a KBL megadta a típus jóváhagyást, akkor éves ellenőrzések történnek a gépjármű parkon. Az első kérdésem, ugye önnek két felelősségi köre is van, az egyik a gazdasági és közlekedési minisztérium a százországban, illetve a felügyeleti tanácsban is részt vesz, melynek a legnagyobb, az egyik legnagyobb érintett cég pedig a Volkswagen, úgyhogy ez egy elég érdekes, kényes helyzet. A Volkswagen ellenőrző tanácsának tagjaként, illetve a száz ország minisztereként mikor vált világossá az ellenőrző tanács számára az, hogy a laboratóriumi tesztek eredménye, illetve a valós közúti kibocsátás között különbség van, és most nem a kiiktató eszközökről van szó. Ja, vielen Dank für die Fragestellung. Wir haben mit der Veröffentlichung Köszönöm szépen a kérdését. 2015. szeptember 19-én tudtuk meg, mi a helyzet az Egyesült Államoktól, és azután a felügyelő tanácsban intenzíven foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ez helyes, viszont egy más kérdéstem. Nem azt kérdeztem, hogy mikor hallottak arról, hogy ilyenfajta hívható berendezés, mikor tudatosult önökben az, hogy nagy a különbség a laboratóriumi tesztek, illetve a közúti tesztek között a kibocsátás szempontjából. Válasz. Az alapvető vita a vezetési ciklusokról, illetve a valós eredmények között először is voltak ezek a valós tesztek, és ekkor tudtuk, tudatosult ez bennünk, és akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni. Hát ezzel azt akarja mondani, hogy az Egyesült Államokban kirobbant botrány előtt nem tudták, nem volt világos önök számára, hogy különbség van a laboratóriumok, illetve a valós körülmények közötti különbségről nem tudtak. Tehát most nem arról van szó, hogy, hogy csalás történt volna, hanem maga a különbség nem volt világos önök számára. Hát ez elég furcsa. Nos, nézzük. A beszélt a ciklus csalásról, a teszt ciklus kijátszásról a hetedik kérdésre adott válaszában. Nézzük a tényeket. Az optimalizáció vagy a tesztciklus kijátszása tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyobb mértékű a szennyeződés, mint a megengedett. Miniszterként, illetve felelősségi körökkel rendelkező személyként nem gondolja, hogy ez, ez probléma? Tehát a tesztelési ciklus kijátszása önmagában, aztán a kiiktató eszközök? Mit tettek, mi volt a reakció? Vielen Dank nochmal für die Frage. Ähm, die Klärung und köszönöm, köszönöm szépen ezt a kérdést hogy a típus jóváhagyásra vonatkozóan milyen keretkörülményeket alkalmaztak, ennek meghatározása a felelős hivatal dolga. Az világos, hogy a standard tesztelés nem valós körülmények között folyt, különleges technológia milyen keményre fújt gumiabroncsok, stb. stb. Hogyha a tesztelés területén teljesen azonos körülményeket alkalmazunk, akkor a összehasonlíthatóak a különböző gépjárművek, még akkor is, hogyha nem felel meg a valóságnak az adat, de a, a bevezető beszéde alapján, hogy a az ön célja az, hogy szolgálja az állampolgárakat. Hát nem ismerünk olyan politikusnak ennek az ellenkezőjét állítani, mindannyian ezt eh, akarjuk. Alsó Szászország eh, szempontjából az autógyártás és az autógyártásban a munkahelyek eh, megkerülhetetlen fontosságúak, de hát emellett fontos a közegészség, ügy kérdése is, hiszen például az autók szennyezik a levegőt, ugye ezt sem tagadhatjuk a valós kibocsátások és a tesztciklus kibocsátásai között komoly különbség van, ezt ön is beismerte. De a szövetségi tartomány felelőse a piac felügyeletnek a típus jóváhagyás szövetségi szintű, ez nem az önök felelőssége, de a piac felügyelet az önöké. Mit tettek önök? Mondták önök, hogy probléma, hát a gyakorlatban nem az a helyzet, mint a tesztben. Vagy azt mondták, hogy jó, tudjuk, hogy eltér a valós kibocsátása a tesztkörülményektől, de hát alapvetően minket ez nem érdekel. Ja, die Typgenehmigung, die Dinge, die bei der Typgenehmigung... Igen. A típus jóváhagyás tekintetében két évente vizsgálják eh, a feltételeket, különbséget téve a típus jóváhagyás során adott eh, engedélyek és az ehhez vonatkozó határértékek, illetve a valós kibocsátás között. Mindig is a típus jóváhagyás nekünk mindig is a típus jóváhagyás során használt határértékeket kell vizsgálnunk a piacfelügyelet során is. Hát nyilván a lehető legalacsonyabb fogyasztású és legkevésbé környezetszennyezésű motort próbálta a tartomány a Volkswagen igazgató tanácsában is erőltetni. Azt hiszem, hogy ez világos de 2015. szeptember óta nem tudtak ezt az óriási eltérést. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van, miniszter úr, nagyon köszönöm. Köszönöm azt is, hogy eh, elkötelezi magát az igazságos bérek és a klímavédelem mellett. Szeretnék visszatérni az önök szerepére a felügyelő tanácsban. Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen szerepet játszott a felügyelő tanács ezen botrány felderítésében. És ami még érdekesebb számomra, van-e esetlegesen különböző vélemény a munkaadói, munkavállalói szinten alsó Szászországban? Köszönöm a kérdését. Szeptember 19-én tudtuk ezt meg, különböző lépéseket tettünk. Az első lépés az, az volt a tanácsban, hogy létrejött egy külön bizottság, és a feladata az volt, hogy gyakori ülések által feltárja az egész ügyet. Én is tagja vagyok ennek a e, különbizottságnak, a John Stay e, ügyvédirodát bíztuk meg azzal, hogy minden adatot ellenőrizzenek a koncernél, mind Németországban, mind pedig az USA-ban. Azt kell megvizsgálni, hogyan lehetett az, hogy egy ilyen döntés született, hogy egy ilyen technikai megoldást alkalmazzanak, és hogyan jött tehát mindez létre. Az amerikai hatóságokkal együtt abból indulunk ki, hogy remélhetőleg az év végére egy végleges jelentés fog létrejönni, nem csak az, hogy ki mit tett, hanem az egész eljárást fel tudjuk gyárni az egészen a mai napig. Ez a célunk a Bizottság részéről, hogy ezt felderítsük. Egy méreható felderítésre van szükség annak érdekében, hogy az elveszett bizalmat sikerüljön helyreállítani. Ez um, a célunk minden um, részvényes részéről, a részvényesek és alsó százország, illetve a munkavállalók is képviseltetik magukat ebben a bizottságban. Köszönöm a választát. Azt mondta, hogy 2013 óta tagja a bizottságnak a Volkswagen-nél. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezen idő alatt volt-e stratégiai döntés a motorfejlesztésről a bizottságban. A stratégiai döntés az a meghajtási technológia, és eh, Németországban és Európában cél van arra, hogy tovább csökkentsük a CO2-t. Itt egyetemben előnye van a dízelmotornak, és eh, Németországban is a széndiokszid kibocsátásra eh, koncentráltunk, de az Euró 6 kapcsán a NOx-ot is csökkentettük, és a stratégiai döntésnél is mindig a hibrid technológiára próbáltunk koncentrálni, erre már régóta beszéltünk, de ez mindig benzinhibrid, nem pedig dízelhibrid, és ezért beszéltünk más technológiákról is, például a hidrogéncellás autókról. Tehát alapvető döntés volt az, hogy a dízel kapcsán, de erről nem beszéltünk 2003 óta. Még egy kérdés, egyedülálló konstelláció van alsó, százszor, alsó százországban. El tudná azt mondani, hogy önöket mennyire vonják bele az operatív döntésekben, és van-e különbség a felügyelőbizottság és az elnökség tevékenységében? Válasz. Le kell szögeznem ezt talán még egyszer. Minden államban másképp szabályozzák ezt Európában. A felügyelőbizottságnak csak elnökségi felelőssége van, nem az a feladata, hogy az operatív tevékenységbe beavatkozzon. Szerintem ez egy jó szétválasztás, és látnunk kell azt, hogy eh, nem arról van szó, hogy a részvényeseket akarják erősíteni a Fegyelőbizottságban, mint arról van szó, hogy bevonjuk ide a munkavállalókat is kérdéseket teszünk fel, de nem avatkozunk be a felügyelőbizottság részéről az operatív tevékenységbe. Ja, schönen guten Tag, Herr Minister Lies. Henkel úr, köszönöm. Üdvözlöm én is, miniszter úr. Azt mondta, hogy a bizottság dolga a felügyelet. Igaza van, ez való igaz. Hat évig voltam felelős a német iparnak. Mindig is büszke voltam a német autógyárakra, büszke voltam a Volkswagenre is. Ugyanakkor egy nagyon elismert cégből egy botrány céggé vált 100 milliós bírságot kell fizetnie például egy ipari kémkedési ügyben. ANC ügyben pedig korrupciós, nagyon komoly korrupciós problémákkal küzdöttek. Erős eufemizmussal írták le ezt a céget, de hát a felügyelő bizottság elnöke tagjaként kérdezem Önt, soha nem merült az fel, hogy a Volkswagen cégvezetésében, magában a vállalati kultúrában keresendő igen komoly problémák vannak? Hát igen, köszönöm a kérdését. Először is Szeretném kicsit leírni alsó száz országot. Egy globális cégről beszélünk, száz gyára vagy üzeme van. A Volkswagennek 600 ezer embert alkalmaz. Ne, csak, ne csak egy alsó százországi cégről ben gondolkodjunk. Persze, mi nagyon büszkék vagyunk a Volkswagenre. Ez egy igazi sikertörténet, büszke hagyományokkal rendelkező cég. Ez remélhetjük, hogy lesz mire büszkének lenni a jövőben is. Az említett három kínos ügy, amit ön is említett, ez ez mind valódi és megtörtént ügy, Mégis ezek egyedi, elszigetelt esetek. Miért nem történnek meg ezek azok más cégekkel? Szerintem a három dolog igenis kapcsolódik egymáshoz. Mi van az egész mögött? A PIRS PIRK mindig is, neve mindig is kötődött a Volkswagenéhez, mind a három esetben az ő neve is felmerül. A cég vezetésen kell változtatni, és akkor nevén kell nevezni a problémát. Még egyszer elmondom akkor. Az említett három ügy között semmiféle összefüggés nincsen, még hogyha az említett egyén neve mindegyik kapcsán fel is merül. A corporate culture, a cég kultúra, a vállalati kultúra megváltoztatásáról beszéltünk, itt egy manipuláció problémájával van dolgunk. Fontos, hogy a legfontosabb területen tényleg újra gondoljunk dolgunkat. A, a corporate culture, tehát a vállalati kultúra megváltoztatása ügyében erre gondolok, igen, de hogyha sikeres egy cég, sikeres akart lenni egy cég, akkor egy olyan légkört kell teremteni, ahol ki lehet mondani, ha probléma van. Remélem, hogy Volkswagennél is eljön az a nap, eh, amikor ez megteremtődik. Egyelőre én azt gondolom, hogy ez nincs meg mert pedig a felügyeletnek, például a felügyelőbizottságnak a dolga, hogy ezekre a problémákra felhívja a figyelmet. Válasz, igen, keményen dolgozunk azon, hogy javítsunk a vállalati kultúrán, Velnert asszony a felelőse annak az új etikai bizottságnak, amely pontosan ezt célozza. Egy új whistleblower rendszert is felállítottunk, amely pontosan ezt a célt szolgálja. Az is világos, hogy itt nem csak technikai kérdésekről beszélünk, hanem arról is, hogy hogy fordulhatott elő egyáltalán ez az egész, hogy a házon belüli rendszeren, a felügyelőbizottságban milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy újra ne fordulhasson ez elő. Köszönöm szépen, elnök úr! A liberális frakció nevében szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy válaszol ezekre a kérdésekre. A felügyelő bizottság bizottság tagjaként én nyilván kínos kérdéseket tennék fel, felügyelet, felügyelő bizottság, a nevében is benne van. Nem kötelessége, leginkább nem is feladata, hanem kötelessége felügyelő bizottságnak ilyen kínos kérdésekkel bombázni az adott céget hittek a cégben, említette ön, akarták, hogy működjön, de az amerikaiak első vágyaira nem hittek. Ezek a csaló berendezések, vagy teszt megkerülő berendezések ügyében komolyan nem hitték el az első visszajelzéseket, hogyha önnek felelősek a cégért, akkor tisztában kell lenniük ezekkel, fel kell, hogy merüljön az a kérdés, hogy valami nem működik, fel kell tenni ezeket a kényes kérdéseket. Köszönjük. Meissner asszony és jó magam is az alsó szerszországi parlament képviselői voltunk, és tudtuk, tudjuk jól mindketten, hogy mennyire fontos a Volkswagen, mint cég, és hogy milyen szerepe van a miniszternek egy ilyen felügyelőbizottságban. Audi, Skoda és más cégek is mind a Volkswagen csoporthoz tartoznak, ennek a Volkswagen csoportnak a felügyelőbizottságáról beszélünk. Csak hogy tisztán lássunk. Operatív oldalon tehát ez teljesen más, bármiféle olyan döntés, amely arról szól, hogy egy adott termékkel, egy adott piacon jelen legyünk. Ez egy operatív kérdés. A felügyelőbizottság ilyen alapvetően nem foglalkozik. Mi persze foglalkoztunk azzal, hogy egy kibocsátási normákat teljesítő gépjármű kerüljön piacra, de az, hogy minden egyes típus típus jóváhagyását a, vizsgáljuk, hát a felügyelő bizottságnak nem ez a dolga, ez egy operatív kérdés. Persze, ettől kérdéseket még föltehetnek. Elfogadom a válaszát, mondja a képviselőasszony, de hát mivel ön műszaki ember, műszaki értelmiségi, ön mérnök ember, a nitrogén oxid önnek mond valamit ez a kifejezés, ért, hogy miről van szó, Európában Tudtuk, hogy a nitrogénoxid az probléma senkinek, de tényleg senkinek nem merült fel senkiben az a kérdés, hogy hogy lesz ez, hogy fog ez működni, hogyan fogjuk teljesíteni ezeket a határértékeket. Tudtuk, ugyanis tudták önök is, hogy a meglévő technológiával csak úgy teljesíthető mindez, hogyha valahogy megkerüljük a vizsgálatokat. Válasz? Nem volt igazán okunk arra, hogy ezzel foglalkozzunk, amint volt, azonnal elkezdtük ezt vizsgálni. Jó, elfogadom a válaszát. Tegnap a Bild-ben olvashattunk egy cikket, egy alsó százszországi környezetvédelmi minisztérium által benyújtott javaslatról, mi szerint a dízel járműveket városi területen teljesen betiltanák. Mit gondol erről? Hát igen, az emisszió csökkentés vita javában dúl Németországban. Ugye a, a dízel járművek kék matricával történő ellátása. Én azt mondtam, hogy ez korai erre még nem állunk készen, mert a dízel technológia nagyon alacsony széndiokszid kibocsátású, azt is elmondtam, hogy mennyire fontosak az emberek, és most vegyük ki az emberek kezéből a kulcsot. Valaki egy típus jóváhagyással rendelkező dízelgépjárművet megvásárolt, helytelen lenne azt mondani, hogy na most ezzel a, az autóval nem hajthat be a városba a jövőben. Persze más meghajtási módszerekre, más elektromos hibrid buszokra, természetes fögáz meghajtású buszokra, taxikra van szükség, ez világos, újra kell gondolni mindezt, valamint intelligens közlekedés szervezésre, hiszen nyilván sokkal kisebb a kibocsátás akkor, hogyha nem a dugóban püf, pöfögnek ezek a motorok. Köszönöm. Ja, auf Griechisch sprechen. Folytatom. Ε, eh, eh, επειδή eh, τέθηκε και από άλλους Köszönöm szépen. A többi kollégától is hallottuk már azt a kérdést, amelyre én is szeretnék rákérdezni. Alsó-Szászország a Volkswagen második legnagyobb részvényese, és ott vannak a tanácsban is, az igazgató tanácsban is. Tehát kettős felelősségi körrel rendelkezik, egyrészt kormányzóként, másrészt pedig részvényesként is. Mit tett tehát annak érdekében, hogy megszabaduljanak az illegális kiiktató eszközöktől, különösen 2007 óta, amikor is ugye megszületett a jogszabály. Ez volt az első kérdésem. Szeretném, ha meghallgatni a választ. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, von Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ezek a kiiktató berendezések, amiket alkalmaztak az 5.2-es cikkben, említett kérdések ezek. Szeptemberben, tavaly szeptemberben hallottunk erről, de az, hogy nem történtek jogszerű lépések a kibocsátás csökkentés kapcsán a teszteknél, ez nem volt számunkra ismeretes. Abból indultunk és abból kellett kiindulnunk, hogy csak jog és szabályszerű értékeket jelenítenek meg. Köszönöm szépen, Rész úr. A JRC, tehát a Közös Kutatóközpont 2013-ban már, sőt már 2012-ben is talán, ö, rendelkezett olyan információval, miszerint a kiiktató eszköz megváltoztathatja a kibocsátási eredményt. Ezt közzétették, ezt a jelentést, illetve az Európai Bizottság is tájékoztatott bennünket arról, hogy workshopokat hoztak létre annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak a tagállamoknak. Tehát önöknek is tudniuk kellett erről a lehetőségről. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy kértek-e további ellenőrzést, további vizsgálatot, hogy egyáltalán fölvetették-e a Volkswagen vezető testülében ezt a lehetőséget? Ich hatte vorhin angedeutet oder deutlich gemacht, in welchen Zuständigkeiten. Elmondtam az illetékességeket, a típus jóváhagyás szövetségi szinten eh, van rendezve. A típus jóváhagyás előre bocsátja azt is, hogy be kell tartani minden határértéket, minden jogi keretet be kell tartani. És pontosan ez volt az alapja számomra is, mint miniszterként, aki rálátott arra, hogy milyen járművek vannak a piacon, és milyen vizsgálatok vannak, és pontosan a felügyelő bizottságban és szeptember, szeptember 19-ig nem tudtunk arról, hogy a jogi nem a jogi kerettel voltak gond, hanem a manipulációval. Ez azt jelenti, hogy a szövetségi kormány nem tájékoztatta önöket, mint regionális kormányt, hiszen erről szól az egész, hogyha a tagállam rendelkezett az információval, akkor ez azt jelenti, hogy a szövetségi kormány nem adta tovább ezt az információt. Ezt a következtetést vonhatjuk le. A 115 per 2007-es szabályozásra szeretnék rákérdezni. Ez kimondja, hogy hogyan kellett elvégezni a teszteket. Tehát hogy lehet az, hogy csak laboratóriumi teszteket végeztek, ahol ugye a kibocsátás értékek jóval alacsonyabbak, mint a valós közúti kibocsátás? Das ist sozusagen ez igazából az, amit a előrizni kell a típusú behagyásnál, de az is egyértelmű, hogy a rendeletekben is vannak kivételek, például a motorvédelem szempontjából, vagy más a szempontjából, de ezeket bizonyítani kell. A típusjóváhagyásban ezeket be kell mutatni. Nem abból indulok ki, természetesen a e, Német Szövetségi Jelműgyi Hivatal is e, megkapta az információkat mindenről, de voltak olyan dolgok is, amiket nem kaptak meg, amiket manipulációként alkalmaztak. Most már tudjuk, hogy ez mi volt a Volkswagen-nél, a többire nem tudok kitérni. A fő kérdés, ami fontos, az az, hogy ugyanezek-e a teszteknél az értékek, mint a közötti közlekedésben. Mindenképpen a reális adatokat kell mérni a teszt során is. Teljesen más a tesztciklus, mint egy reális életben lévő ciklus. Tehát reálisan kell a teszt célokat is beállítani. Ennek kell az, az alapnak kell lenni, ezt kell jogilag tehát szabályozni. Harms asszony következik. Köszönöm szépen, mióta mi a dízel botrányról beszélünk, és főként a kezdetek óta a vállalatok kultúrájáról is sokat beszélünk. Egy dolgot le kell szögezni, hogy a csalás, illetve a jogszabályok kikerülése a vállalatokat teszi felelőssé, és felmerül a kérdés, főként Dobrint úr meghallgatása után, hogy mi a helyzet a politikai és hatósági kultúránkkal, és eh, az szerepe, mint miniszter a Volkswagen Földölőbizottságában évek óta volt már jel a diszkrepanciákra nem csak az NGO-k részéről, hanem a kutatóközpontok részéről, vagy technikai munkacsoportok részéről és az Európai Bizottságon belül. És a mérési eredmények is az NOx esetében azt mutatták egyértelműen, hogy az Euro 5, Euro 6 esetében valami nem igazán helyes. Itt az óriási kár most a Volkswagen, illetve alsó százország számára. Tényleg hihetetlen az, ami történt. Nem gondolkodnak -e el azon, hogy a politikusoknak milyen felelőssége volt ebben, illetve a felügyelőbizottsági kultúrát is meg kell változtatni a Volkswagennél, hogy egy ilyen dolog ismételten ne forduljon elő. Hiszen mi azok vagyunk, akiket ezt megfigyeltük, és mi nem ö, avatkoztunk be a Volkswagen botrány kapcsán. Mi is felelősek vagyunk esetleg azért, ami történt? Ja, vielen Dank für die Frage. Köszönöm a kérdését. Még egyszer szeretném elmagyarázni. Egyértelmű az, hogy a reális üzemet ez üzem nem felel meg a tesztüzemnek, tehát attól függ, hogy hidegen vagy melegen indítják az autót. Van egy tesztciklus, amit közelíteni kell a reális feltételekhez. De ez nem kötődik ahhoz, hogy a tesztciklus manipulált körülmények között zajlik-e, vagy reális körülmények között a két dolog nagyon is fontos. Igen, tessék. Tehát jobb tesztekre van szükség, ezt már tudtuk, amikor az euró 5-öt, az euró 6-ot elfogadtuk. A diszkrepanciák mögött más problémák is vannak, nem csak a rossz tesztek. Erre is mindig volt jel, már 2015 előtt is. Válasz számomra sem, mint felügyelőbizottsági tagként, sem pedig, mint miniszter, nem volt semmilyen arra mutató jel, hogy manipuláció lenne, hogy a teszteknél betartják a normákat, a valós életben viszont nem. Számomra nem volt semmilyen fajta erre mutató jel. Tény az, hogy a tesztüzem, illetve a valós üzem különböző ciklusokból áll. Ez igen, ezt technikailag meg lehet uh, magyarázni. Igen, valóban a vállalatoknak jobban felelősséget kell vállalni annak érdekében, hogy még egyszer ilyen ne történjen, mert különböző célokat nem lehet betartani. Másrészt van a politikai felelősség is, pontosan meg kell vizsgálni a rendeletnél, a rendelet átdolgozását, de nem csak a tesznél, hogy nem lehetne, hogy nem definiáltak-e olyan kivételeket, amelyek utat nyitnak a visszaéléshez. Dobrint úr is elmondta azt, hogy tényleg szükség van-e még ma kivételre, amikor 17 fokos hőmérséklet mellett ez már rossz a motornak. Tehát tényleg a kivételekre kell koncentrálni. Egy perccel rendelkezésére. Schluss, es hat... A brüsszeli jogalkotók igazából nem akadtak ezeket a kivételeket. Tiltottak a kiitatóbb berendezések ezekben a törvényekben, jogszabályokban, és a német hatóság is részt vettek a jogszabályok kidolgozásában. Válasz, aki elolvassa a jogszabályt, az azt láthatja, hogy a motor védelme érdekében a kibocsátás csökkentő berendezés kikapcsolható, igen, de igazából a mérce az az, hogy nem lehet ezeket kikapcsolni, másrészt viszont van lehetőség erre a jogszabály értelmében. A mi felelősségünk az, hogy megfelelő jogszabályokat hozzunk létre, A kérdés az az, hogy hogy kimondjuk e azt, hogy az ilyenfajta berendezések használata teljes mértékben tiltott. Evi asszony, köszönöm. Miniszter úr, üdvözlöm. Egy kérdést szeretnék feltenni a hetes kérdésre adott válaszával kapcsolatban. Itt arról beszél, hogy a típus jóváhagyás érdekében optimizálják a gépjárműveket, például a, az abroncsok tekintetében. Ön szerint más esetben is lehettek hasonló megoldások, hogy módosították a, a típus jóváhagyási vizsgálatok idejére a gépjárműveket? Nos, ezen a ponton az egyetlen információ, amit megoszthatok önnel, az az, hogy például töltötték-e a tesztciklus során az akkumulátorokat, vagy sem. Tehát több olyan optimalizáló intézkedés is volt, amelyet állítólag minden gyártó használt a teszt körülmények között, annak érdekében, hogy optimális eh, körülmények között. Ez nem igazi csalás, hanem annak érdekében tették, hogy a lehető legkisebb kibocsátást mérjék hiszen nyilván a rendes gumiabroncs nyomáshoz képest, vagy eh, hogyha nem kell tölteni menet közben a, az akkumulátort, akkor nyilván alacsonyabb a értékeket fognak mérni. Jó, rendben, köszönöm szépen a válaszát. Azt hiszem világos mindannyiunk számára, hogy ez a fajta megközelítés olyan típus jóváhagyásokat eredményez, amely köszönő viszonyban sincsenek a valós viszonyokkal, vagy emissziós normákkal, ahogy arra az amerikai környezetvédelmi hatóság is rámutatott, de ez idáig úgy tűnik, hogy senkinek nem volt elég vér pucájában ahhoz, hogy erre a nehézségre rámutasson. Az egyes kérdésre adott válaszában azt is írja, vagy mondja itt nekünk, hogy hogy ezek a rendes, hagyományos programok nem tudják azt ellenőrizni, hogy határértékeket tartják-e az eh, gépjárművek eh, vagy sem, ezért összehasonlítható adatokat nagyon nehéz eh, kapni. Más esetekre fényderült esetleg például a fékrendszerekkel vagy a légzsákokkal kapcsolatban volt hasonló probléma? tehát a piacfelügyelet során olyan teszteket végeznek, amely nem tud, amely alapján nem tudják megállapítani, hogy a típusová hagyás során teljesített normákat tudják-e tartani? Igen, köszönöm szépen. Jó kérdés ez, amely nem csak az emissziókra vonatkozik, hanem általában a digitalizálás az autonóm vagy önjáró gépjárművek kérdésének érdekes témáját is felveti, hiszen alapvetően azt kell tudnunk mérni, hogy a két évvel ezelőtt a típusjóváhagyás során teljesített normákat még most is teljesítik-e az adott gépjárművek. A hagyományos piacfelügyeleti vizsgálat egy egyszerűsített vizsgálat a típus jóváhagyáshoz képest. Tehát úgy képzeljük ezt el, hogy a típus jóváhagyás megadása érdekében egy roppant alapos vizsgálatnak vesz, vetik a, alá a gépjárművet. Új technológiákkal bevezetett új gépjárművek esetében egy nagyon nagy vizsgálatot kell teljesíteni. Itt nem csak az emisszióról beszélek egyébként, elnézést, hogy megszakítom, miniszter úr, de ez minden más aspektusra is válaszol. Említettem ugye a blézsákokról, vagy a fékrendszerről. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezt, ezt mind feltétlenül mindig beszámoltuk, vagy figyelembe vettük volna. Igen, itt van, akkor legyen például a fékrendszer, a, azt, a fékeket vizsgáljuk valós körülmények között, a légzsákokat nem, hát a, feltételezzük, hogy működik a légzsák, de a rendes éves műszaki vizsgán nem lehet minden egyes alkalommal kirobbantani a légzságot, hogy hopp, tényleg működik értelemszerűen, miközben a féket a rendes műszaki vizsgaállomásokon tesztelik. Mielőtt a második kérdéskörre térünk át, elmagyarázom, hogy a legtöbb jelenlévő az képviselő, vannak szakértők, látogatók, megfigyelők is. Két fiatal hölgy, akik hátul ülnek, az egyik kollégának a kislánya. Ah, itt vannak a fiatalok is jelen, ez fontos. Lehet, hogy nagyon szakmai munkának tűnik ez, de mégis láthatjuk, hogy a fiatalok a jövő is jelen van és érdeklődik. Gizeke úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Lész úr, hogy eljött ide hozzánk. Üdvözlöm Mejneke asszonyt és eh, Bíz urat, és eh, a fiatal hallgatóságot és akik eh, meghallgatják a bizottság munkáját. Liz úr, ön elmondta azt, hogy nem csak gazdasági miniszterként felelős, hanem a felügyeleti bizottság tagjaként is felel 120 ezer ember munkájáért a országban. A kérdésem az konkrét, hogyha a dízel technológia jövőjéről van szó, akkor szeptember 23-án döntött a Bundesrat arról, hogy csak is kibocsátásmentes autókat kívánnak jóváhagyni 2030-tól a 30%-os munkahely szám, ami függ az autóipartól, ez veszélyben lehet. Alsó száz országhoz hasonlóan Bajorország is ezen döntés ellen szavazott. Elég rizikós a stratégia. El tudná mondani azt, hogy Alsó ország, miért döntött úgy? Válasz. Itt arról van szó, hogy az EU-nak kell megvizsgálnia azt, hogy 2030-tól az új eh, járművek eh, kibocsátásmentesek lehetnek. Én ezt nem csak ambiciózusnak tartom, hanem eh, nem reálisnak végrehajtás szempontjából. Azt ki kell mondani, mert hogyha megnézzük az elektromos mobilitás fejlődést, ez az egyik kibocsátásmentes lehetőség, ez eléggé rövid az idő, 2030-ig nem lehet elegendő elektromos autót gyártani addig, és nem leszünk képesek arra sem, hogy egy szerkezetváltást hajtsunk végre az iparban. A munkahelyek, amelyek a foszilis üzemanyagoktól fognak, át kell alakítani, és kell egy átmeneti technológia is. A hibrid autókról is beszéltünk. Ez ahhoz kell, hogy ezt az ambiciózus célt el lehessen érni, hogy revegyük az autógyártókat arra, hogy a kibocsátás csökkentést egyre inkább lecsökkentsék. Ezt elmondtuk a döntésindoklásakor, és kérdés. Bizonyára tudja azt, hogy most a gyors kommunikáció világában Én örülök annak, hogy így válaszolt erre a kérdésre. Okay, Mr. Sheldon Molson. Adam az asszony következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Jó pár kérdésem lenne. Ma arról beszélünk, hogy az Egyesült Államok, illetve az önök kormánya is érdekelt abban, hogy egy nagy gyár, egy nagy cég működjön ebben a régióban. Az önök szempontjából nem lenne jó az, hogy a piacfelügyelet, illetve a jóváhagyás kikerüljön a nemzeti szintről és európai szintre emelkedjen. Így, így nem merülne fel annak a kérdés, hogy kinek az érdekében jár el. Érti a kérdésemet? Tehát ez a hatáskör, ez a kompetencia Európai Uniós szintre emelkedne, és talán ez így kevesebb gondot okozna önnek is, és figyelembe lehetne venni az állampolgárok érdekeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich teile nicht die Einschätzung. Köszönöm szépen. Nem értek egyet azzal, hogy Európai Uniós szintre kellene emelni a típus jóváhagyást, azonban nagyon sok minden más kérdéssel egyetértek. Például a networking javítását, az információcsere fellendítését. Hogyha megengedi, őszinte leszek. Egy globális piacról beszélünk, és a termékeknek versenyképeseknek kell lenniük, nem csak nemzeti szinten, hanem a nemzetközi piacon is. A típus jóváhagyás egy bonyolult dolog, tehát szoros együttműködés, kölcsönös ellenőrzés, kölcsönös értékelés, ez rendben van kérdés. Igen, a típus jóváhagyás megmaradhat helyi, illetve regionális szinten, azonban az ellenőrzés – az ellenőrzés esetében már tovább kellene vennünk. És ez nem venné le a felelősséget az ön válláról, hogyha az ellenőrzési szint Európai Uniós szinten lenne, nem pedig nemzi, nemzeti, illetve helyi szinten. A típus jóváhagyás... Ö, esetében nagyon fontos az, hogy tiszteletben tartsák a határértékeket, és ugye itt ezt a piac felügyelet lesz ezért felelős. regionális szinten kell, hogy legyen ez az ellenőrzés, nem, federe, nem föderális szinten, azonban egyértelmű standardokra, szabványokra van szükség. Kérdés, beszélne erről a szövetségi miniszterrel? Tehát arról a lehetőségről, hogy esetleg egy Európai Uniós testületet hozzunk létre, ez nagyon hasznos lehetne, hiszen így nagyon sok problémának elejét vennénk, illetve megoldást találnánk rájuk. Igen, azt hiszem, hogy nagyon jó különbséget tenni a típusjóváhagyás és a piacfelügyelet között. De ebben a folyamatban eszmecserére van szükség. Meg kell vitatnunk, hogy hogyan lehet ezt intelligensen megszervezni. Átláthatóságra van szükség, és meg kell győződnünk arról, hogy kellő idő áll rendelkezésünkre, és elkerülhetjük, hogy a jövőben ugyanilyen problémákkal kelljen szembenéznünk. A termékeinknek nemzeti szinten, illetve nemzetközi szinten is versenyezniük kell. Nagyon fontos tehát a minőség, biztosítása a gyártók részéről. Valóban a piacfelügyelet keretében ezekről beszélnünk kell. Ja, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie hier sind. Miniszter úr, köszönöm, hogy itt van, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy jónak tartom azt, hogy a bevezetőjében hangsúlyozta azt, hogy alsó szerszország büszke a Volkswagenre. Én is eh, az autó beszállítóiparákból jövök, és szerintem büszkének kell lennünk az európai autógyártásunkra. Több kérdés foglalkoztat -e engem, de legfőképp az, hogy ez a botrány milyenképpen hat most konkrétan a Volkswagenre. A politikai világból vannak olyan hangok, amelyek azt állítják, hogy igazából a Volkswagennek az érintett vevőket kártalanítani kellene. A kérdésem az az, hogy milyen jogalap alapján kellene ennek történni Európának. Milyen jogalapot lát arra, hogy Volkswagen azokat a vevőket kártérítse pénzügyi módon, eh, akik esetlegesen kárt szenvedtek ebből. Válasz. Én nem látok semmilyen jogi alapot erre. A Volkswagen fő feladata az az, hogy a BKA-val, BKA vagy más hatósággal együtt azon legyen, hogy a vevők egy megfelelő autót kapjanak használatra, a szoftver változtatás nélkül, tehát minőségileg nagyon jó autót és a korábban meghozott változtatás megszüntetés. A második kérdésem egy másik irányba mutat ez ez olyan személy számára, aki soha nem volt még egy ilyen felügyelő tanácsban, annak nehéz elképzelni a helyzetet. A kérdésem a következő. A Volkswagen éveken át az egyik legsikeresebb vállalat volt Európában, sőt, talán az egyik legértékesebb vállalat is volt néhány napig egy speciális tőzsdehelyzet miatt. Bizonyára a felügyelőbizottságban súlyos problémákkal kellett szembenézniük. A viták során a felügyelőbizottságban megváltozott-e valami, technikai lett ez, sokkal jobban meg kellett, volna, sokkal jobban meg kellett vizsgálni a kérdéseket, amelyek korábban ön számára a felügyelőbizottságban mellékes volt. Válasz. Úgy gondolom, hogy a megoldások keresése nem csak a Volkswagen bizottság tagjai számára, de mindenki számára más lett, mert amit láthattunk, amit megéltünk, a számunkra drámai volt, mert a Volkswagen egy más helyzetben is van. Megváltozik a mobilitás, megváltozik a motortechnológia, a, a digitalizáció, önvezető autók, ez sokkal gyorsabban történik, mint korábban. És ebben a folyamatban Volkswagennek intenzíven részt kell vennie. Viszont azt is szem előtt kell tartania, hogy az emberek továbbra is bízzanak ezekben az autókban. A harmadik pont pedig a belső feldolgozása ennek az ügynek. Nem lehet csak pontot tenni az ügyvéd ügy a végére, és azt mondom, hogy megyünk tovább. Tehát a kihívás, ami előtt áll a Volkswagen, az egy kicsit nagyobb. Persze magunk okoztuk ezt, de kicsit nagyobb az a kihívás, mint egyébként más autógyártóknál. El tudják ezt képzelni bizonyára, hogy sokkal több ülésünk is van, mert párhuzamosan beszélnünk kell a helyzet megoldásáról, másrésztről viszont az új irányokról, és ezért mondtam azt, hogy a technológiai kihívások azok lesznek, hogy sokkal intenzívebben kell beszélnünk ezeket. Láthatjuk ezt a Tesla-nál, illetve az ott történt baleset kapcsán, hogy látnunk kell azt, hogy ez lehet, hogy egy európai gyártott a Volkswagen ezt másképp értette volna, mint a Teslát. Miniszter, uh... Köszönöm, miniszter úr. Az amerikai hatóságok 4,7 milliárd dollárnyi beruházás befektetésre vagy kiadásra kötelezik a Volkswagen-t. Ez a fajta megállapodás lehetséges lenne Európában, vagy egy hasonló megállapodást kötni? Ön szerint, mint a felügyelőbizottság tagjaként, ezt az igazgató tanácsnak egy ilyen javaslatot tenne ön személy szerint? Másik kérdés pedig azzal kapcsolatban, hogy a motort az erőforrásokon változtatni kell. E, valószínűleg a hagyományos dízel nem a jövő útja. Alsó Szászország mit kívánt annak érdekében, hogy a Volkswagen-nél dolgozóknak e, lehetősége legyen az újfajta erőforrások bevezetésével is munkát vállalnia. Tehát nyilván a dízel motorokon dolgozóknak majd másfajta kvalifikációkra kell bírni. Ja, vielen Dank. Vielleicht äh, auf das Thema ein. Köszönöm szépen. Az amerikai hatóságokkal kötött megállapodás ügyében lehetséges szerintünk is egy átfogó megállapodás, de alapvetően az új technológiákba kell fektetni. Ugyanez igaz a Volkswagenre, ugyanez igaz Európában, Ázsiában, a világ minden részén. Ez persze itt ebben az esetben egy jogi kötelezettség az új eh, erőforrás technológia kifejlesztése iránt. Bármely cég, amely komolyan gondolja a cég jövőjét, annak igen komoly pénzeket kell ilyenfajta kutatásra fejlesztésbe fektetnie, de hát Amerikával, az amerikai szervekkel alapvetően konkrét megállapodás, kötelezettséget vállalt a Volkswagen, hiszen a mobilitást kell újra gondolni, nem csak az autókat hajtó motorokat, erőforrásokat, tehát nem csak az egyes gépjárműveket, hanem általában azt is újra kell gondolni, hogy hogyan jutunk A-ból B-ben négy keréken. Az Volkswagen kimondta, hogy az elkövetkezendő években amellett, hogy természetesen ezeket a problémákat csökkenteni kívánja, a még hogyha változik is a dízel és a benzinmotorok aránya, nem fog az egyik eltűnni. Nem változik, nem tűnik az egyik teljesen a piacról. Alapvetően egy átállásról van szó, ahogy valami eltűnik egy korábbi technológia, nyilván egyre kevesebb lesz a belső égési motor, egyre több lesz az elektromos vagy a hibrid motor. Hát nyilván az akkumulátorok ügye is felvet jó néhány kérdést. Ez is egy olyan fajta változás hogy átállás, ami még nem egy megoldott. Ezt le kell követni a munkaerőpiacnak is. Köszönöm szépen, hogy apró kis kérdés ez ideig, akik a dízelmotorok gyártásán dolgoztak, kapnak-e megfelelő képzést, átképzést annak érdekében, hogy az új fajta motor motorok gyártásában, például az elektromotorok gyártásában dolgozhassanak, nem csak azért, hogy hogy ne veszítsék el a munkájukat, hanem valóban készen álljanak erre az átállásra, amiről az imént ön is beszélt. Természetesen megfelelően képzett mérnökökre és emberekre szükség van, hát ez, ez kérdésen férhet. Az elektromos motorok jóval kevésbé munkaerőigényesek, ezek előállítása jóval kevésbé munkaerőigényes, mint a belső égési motoroké. Ez egy strukturális változást is magával hoz majd. Ugyanolyan számú autót kevesebb képzett munkaerővel is állt elő tudunk állítani. Alapvetően a hosszú távú stratégiánknak ez a része mert most is ezzel foglalkozunk, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy egyrészt meglegyenek a megfelelő szakemberünk, ugyanakkor ugyanannyi magasan képzett embert tudjunk foglalkoztatni. Vigyáznunk kell arra, hogy ne csak a szimptomákkal foglalkozunk. Ez a botrány és a másik botrányok is, amiről beszéltem, ezek eh, tünetei valami másnak. Mielőtt itt az Európai Parlamentben dolgoztam volna, Kontinak a felügyelő bizottságában voltam. Ez is egy olyan cég, amire büszkék lehetünk. 25 éven át ott voltam, és ilyen botrányok akkor nem voltak. De nagyon szoros kapcsolatban álltunk, eh, és eh, tudjuk, hogy eh, ebben a cégben a félelem uralkodott, hogyha valamit akarnak ebben a koncertben változtatni, akkor ezzel kell foglalkozniuk. A hatos kérdésre adott válaszában azt mondta, hogy a Volkswagen koncern struktúrájában történő változásokat üdvözli. Ezt a témát is komolyan veszik-e majd? Megpróbáltam ezt nyilvánvalóvá tenni. Az a tény, hogy Roman de ne eh, asszony foglalkozik eh, az integritás kérdésével itt, eh, a belső audit kérdésével, a technikai megfelelés mm, technikai megfelelést is másképp nézik, másképp foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, a whistleblower kérdéssel, tehát nem csak, hogy kigondoltuk ezeket a dolgokat, azon is gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk jobban bánni a kommunikációval a koncernen belül, azért, hogy jó legyen a belső kommunikáció. Mert most foglalkozunk ezzel, úgy vélem, hogy amit megtapasztaltunk a dízel kapcsán, és vannak olyan kérdések is, hogy hogyan történhetett ez, hogy egy ilyen fejlemény létrejött. Hogyan lehet az, hogy senki nem beszélt erről? Nagyon fontos eh, ezt megvizsgálni. Helyes az, hogy valamit változtatnunk kell. Kérdés. Sok sikert kívánok önnek ehhez. Bajorország a Volkswagen-től kártérítést követel a nyugdíjpénztárakra való hatás miatt alsó százország ezt nem tette? Komolyan kérdezem önt. Ön a gazdasági miniszter alsó százországban, önnek a tartomány érdekeit kell képviselnie, a Volkswagen fegyelő tanácsában van, pedig a Volkswagen érdekeit kell képviselnie. Nincs itt egy érdekkonfliktus? Nem, nincs érdekkonfliktus, sem most, sem az aktuális tagok esetében, sem pedig a múltbeli tagok esetében. Nem azért van Volkswagen részvényünk, hogy ezt időben el tudjuk adni. A Volkswagen alsó százország része, így tekintünk mi erre. Nincs semmilyen fajta okunk arra, hogy elveszítsük ezeket a részvényeket, mi stratégiai partnerek vagyunk. Tehát így a spekulánsokkal kapcsán a, a nyugdíjpénztárokról beszélünk. Nem lehet ezt összehasonlítani, azt, hogy milyen eh, érdeke fűződik az alsó százszországnak a Volkswagenhez. Minden eh, eh, párt elvatkozólag a tartományon belül egyértelmű jelzést adott. Szerintem a nyugdíj pénzterek megvitatása Németországban, az kicsit ezen csak a kívül van. Gizeke úr, szeretnék rátérni a gazdasági kihatásokra. 4,7 milliárd vesztesége volt a Volkswagennek, Hessen, Bajorország számára is drága lesz ez. A, az idény munkások is menekülnek tőlünk, én is alsó országból származok, nem akarják átvenni a Volkswagen dolgozóit. A top management bónuszokat kapott. Szerintem rossz ez a jelzést, amit így küldenek. Ön nem gondolja úgy, hogy a, a tartományi kormány nem gyakorolt elég nyomást a vállalatra? Válasz. Vigyázni kell arra, hogy ne uh, vegyük mindent egy kalap alá. Az első uh, kérdés az az, hogy uh, mi, hogyan bánunk a vállalattal. Ez nagyon fontos a munkahelyek biztonsága miatt. Fel kell tenni a kérdést is, hogy a piac hogyan értékeli a Volkswagen-t. Ez az első aggály, amivel szembe kell néznünk. Azon kell lennünk, hogy stabil vállalat legyünk, hogy a foglalkoztatás stabilizálódjon. Azt is látnunk kell, hogy a munkavállalók tízezrei, akik um, idény munkaszerűen dolgoztak nálunk, később um, teljes uh, jogmunkatársá váltak. 2007 óta pozitívan felfele alakult a fejlődés a munkahelyek szempontjából. Minden munkavállaló számomra ugyanannyira fontos, függetlenül attól, hogy, hogy ez egy időszakosan nálunk dolgozó, vagy állandóan nálunk dolgozó munkatárs. A koncern elnökségének vannak szerződései, és a jogi lehetőségek arra vonatkozólag, hogy lehessen-e csökkenteni esetlegesen a, a bónuszokat, azt megvizsgáltuk jogilag. De nincs ilyen lehetőség erre. Nincs lehetőség erre. Jogilag külsőleg megvizsgáltattuk ennek a lehetőségét, de nincs erre lehetőség. Mindezek ellenére elmondom azt, amit már máshol is elmondtam. Ez egy olyan kérdés, amit mindenkinek fel kell tennie magának, hogy milyen jelzést küldött, és milyen hatással van ez. Én ezt mindig elmondtam. Bizonyos jelzéseket magunknak kell kiadnunk, de ez nem egy olyan döntés, amit a felülőbizottság tudna meghozni, Dali asszony. Thank you, Chair, and thank you, Minister. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, Mr. itt van és válaszol a kérdéseinkre. Az elején említett valamit, amire szeretnék most utalni, amikor is azt mondta, hogy ezekről az eszközökről, csaló eszközökről a médiából szeptember 19-én szerezett tudomást is, hogy azonnal beindítottak egy vizsgálatot, és az év végére várnak eh, végleges eredményt. Mit várnak ettől a jelentéstől, ettől a vizsgálati eh, jelentéstől, és mit kívánnak eh, ebben pontosan, konkrétan is. Zurzeit geht es natürlich mit asszony, az amerikai jogi kérdéssel kapcsolatban szeretnénk ezt minél hamarabb sikeresen lezárni. Amerikában, és itt most csak a tényeket mondom, ezeknek a jogi konfliktusoknak a következményeit vizsgáljuk, és a jelentés majd arról beszél, hogy mindez hogyan történt meg, hogyan fordulhat elő, és nekünk pedig felügyelő bizottságként az a célunk, hogy, és azt vállaltuk, hogy ezt valahogy kommunikálnunk is kell, hogy a végén ne csak egy technikai szakmai megállapodás és megoldás szülessen, hanem eh, valahogy tájékoztassuk a külvilágot is arról, hogy mit tett a Volkswagen, és hogy milyen döntések születtek, és nem születtek pontosan mik a különbségek. Alapvetően ezt várom ettől a vizsgálattól. A harmadik fél általi eh, ellenérzések eh, hogyan segíthetek volna ezen a ponton, ezt is körbejárjuk. Pótkérdés. A kártérítés alapját képezheti majd ez a jelentés, hogy a kártérítés lehetőségét teljesen kizárják? Európában a jogalapját nem látom bármiféle kártérítésnek. Ön szerint tehát az teljesen e, rendben van, hogy az e, amerikai és az európai fogyasztókat a Volkswagen másképp kezeli? Nos, különbséget kell tenni a között, hogy az amerikai szabályokat e, eltérő amerikai szabályokat tisztelben kell tartani, mert nem ugyanolyan minőségű, mint amit várt esetleg a, a fogyasztó. A típus hagyási hatóságokkal együttműködve Európában azt tudtuk garantálni, hogy nem kaptak rosszabb minőséget a fogyasztók, mint amit vártak a jóváhagyás ezt garantálja. Amerikában a jóváhagyás rendszere eltér. Nem véletlen, hogy a gyártók Amerikában sokkal gyakrabban hívnak vissza különböző gépjárműveket. Tehát a Volkswagennek van felelőssége a tekintetben, hogy biztosítsa, hogy mindazok, akik napra készi akarják, tehát megfelelő módosításokkal modernizálni akarják, vagy a szabályoknak megfelelővé akarják tenni a gépjárműket, azoknak ezt lehetővé tegye. Nem véletlen, hogy ilyen sok mini visszahívásra sor is került. That Lower Saxony welcomes the... Miniszter úr említette, hogy alsó száz ország üdvözli a bizottsági javaslatot, amely a gépjárművekre, illetve az utánfutókra vonatkozik. Ön szerint miért van szükség ilyen új szabályozásra? Ön szerint kinek a felelőssége kell, hogy legyen a piac felügyelet? illetve a jelenlegi javaslatban lát-e valamilyen hiányosságot vagy gyengeséget? Konkrétabban tudni szeretném, hogy ön szerint a típusú váltás, illetve a piacfelügyelet miért ne történjen kizárólag Európai Uniós szinten a tagállami szint helyett, és itt konkrét érveket várok öntől. Nos, ez nem csak egy kérdés, ugye? Egy egész kérdés sort kaptam. Egyetlen kérdést szeretné, sem szeretnék kikerülni, de azt hiszem, hogy az lenne a helyes, hogyha egyszerre egy dologra összpontosítanánk hogyha ilyen sok kérdést fogalmaz meg, akkor lehet, hogy erre írásban kellene teret hagyni, hiszen megpróbálhatom elmagyarázni a szabályozás hiányosságait, de szerintem fontosabb ezt az egészet nagyobb, szélesebb kontextusban látni. Ha valóban tudni kívánja, akkor szerintem alsó százország nevében szívesen hozzájárulunk ehhez az egész folyamathoz, hogyha megengedik. Köszönöm, hogy az elnök Schulz úr. Herr Minister, kennen Sie die US-Amerika... Ismeri a House of Cards USA sorozatot? Ismeri? Most válaszolják. Csak azért kérdezem, mert ezt a Netflix eh, pénzeli, és azt is bejelentette a Netflix, hogy megfilmesítik a Volkswagen botrányt, ugyanis ennek világszerte hatása volt ennek a botránynak, hogyha az Európai Parlamentet bevonnák, én persze állnék rendelkezésükre, de miről is van szó? Világszerte fontos eh, az elnökség munkája, mindenki megfigyelte azt, hogy alsó százország, hogyan viselkedett, amikor az elnökség mentesítéséről volt szó. El tudná ezt mondani, hogy milyen okokból, miért tartózkodott alsó Szászország a mentesítéstől? Igen, ezt el tudom mondani, mert ez egy alapvető kérdés a jogállamiság szempontjából. Amikor dönteni kellett, vizsgálat folyt, a Braunschweigi ügyészség nyomozott az elnökség két tagja, illetve a korábbi elnökség tagja eh, ellen, akiket mentesíteni kellett volna. Szerintem a tartomány, kormány felelősségteljes döntése az, hogyha az ügyészség eh, nyomoz, akkor nem lehet megelőlegezni a mentesítést. Nincs ez szakmai ok arra, hogy egy eredményt felmutassunk, mert nem ismerjük az, a vizsgálat eredményét, de a tény, hogy az ügyészség alsó szászországban vizsgálódik, az egy tartományi kormány számára alap ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy most nem tudjuk megadni a mentesítést, és a két tag esetében nem tagadtuk meg a mentesítést, hanem inkább tartózkodtunk. Nincsen további kérdésem, de önnek és Dobrint úrnak is szeretném megköszönni, hogy eljöttek. Nagyon jó volt ez a mai uh, ülés. Schön, and the last, um... Köszönöm szépen. És Eichhautor kérdezhet utoljára. Very much and thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úr, hogy ellátogatott közünk ma. A két meghallgatás végén mit is mondhatnánk? De az világos, hogy az európai autógyártók szemére a legnagyobb problémát a hitelesség hiánya okozza, és nekünk politikusoknak is megvan a magunk felelőssége ez ügyben. Ezért a piacfelügyelettel kapcsolatban, ahol önök igenis tehetnek valamit, mindenki másra mutogat, de piacfelügyelet ügyében önök is tehetnek valamit. Ön szerint mit lehet és kell javítani a piacfelügyeleten annak érdekében, hogy olyan gépjárművek, amelyek nem tesznek eleget a törvényi elvárásoknak, időben, gyorsan, eh, megfelelően szankcionálásra kerülnek, mielőtt már mások Európán kívül kell, hogy felhívják a figyelmünket erre. Mit, min kívánnak javítani a gyakorlatban tehát? Először is egyetértek önnel, az első lépés a típus jóváhagyás eh, átalakítása, de hogyha a valós körülményeknek nem tesznek eleget, akkor eh, három év van ugye az új autóknál, az első műszaki vizsga a három éves korukban kerül erre sor. Nekünk pedig kötelességünk, kötelezettségünk van az emberek fogyasztók irányába. Egész egyszerűen nem járhatnak Európa útjain olyan gépjárművek, amelyek nem teljesítik az emissziós normákat. Különben ez nem csak az emberek, hanem a cégek iránti felelősségünk is, hiszen maga a cég veszíti el a hitelét, és ez senkinek se jó. Ezzel mindenki csak veszített. Alapvetően mindannyiunk érdeke az, hogy alaposan végig gondoljuk, hogy mit kell tenni és amit előtte miniszter úr említett, hogy való körülmények között kell mérni eh, ezeket eh, a teljesítményeket. A teszt ciklusnak számos olyan összetevően, amit végig és újra kell gondolni, és azt hiszem, hogy a piac felügyelet is ugyan olyan eredményekre kell, hogy jusson, tehát a műszaki, az időszakos műszaki vizsgák során e, szeretnénk, hogyha tehát szigorúbb lenne ez a fajta piacfelügyelet, nyilván ennek meg lesz az ára, a vita során ezt a e, szempontot is figyelembe kell venni, hogy drágább lesz az időszakos műszaki vizsga, de hát ez a felelősségünk mindenkinek az érdekét alapvetően védeni kell harmadsorban. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy mit kell tennünk, európai autógyártóknak, azoknak, akik a globális piacon versenyeznek. Nem, e, Európát nem lehet a világ többi részétől teljesen elszakítva e, kezelni, hiszen világszerte kerülnek meghatározásra ezek a normák, Európának ebbe a keretbe kell helyezkednie, és elhelyeznie magát. Köszönjük szépen! Köszönöm mindannyiunk nevében! ahogy azt Schulz úr is mondta, köszönjük még egyszer, hogy ellátogattak közénk. Nem csak a különböző tagállamok, hanem úgy tűnik, hogy most már a tartományok is képviseltetik magukat itt a szakbizottságunk munkájában, ez kiváló fejlemény. Látja ön is, hogy ez mennyire fontos számunkra. Ugyanakkor Fontos, hogy ezt a jogszabályi keretet, amin dolgozunk, ezt javítsuk, ebbe be kell vonni a régiókat és a Németország esetében természetesen a tartományokat, és remélem, hogy nem most találkoztunk utoljára a legközelebb ülésünkre, még ezt búcsúzóul elmondom, november 7-én találkozunk. Köszönöm.